Good morning, colleagues. Um, and... Jó reggelt, kollégák! A tízes napi rendi ponttal rögtön a lovak közé csapunk. Köszönöm, aki itt van. MFF package. Az MFF csomag részeként ma fogunk az integrált határigazgatási alap részeként főként a vízumigazgatási kérdésekről beszélni. Ennek a jelentésnek az előadója Tanya Fajon, és meg is adom Tanya Fajonnak 5 percre a szót, és aztán megadom a szót azoknak a kollégáknak, akik esetleg addig megérkeznek. Parancsolj, Tanya. Thank you, thank you, Claude, thank you, Chair. It will be a bit Köszönöm szépen, elnök úr. Lehet, hogy 5 percnél hosszabb is lesz, de remélem, hogy nem sokkal hosszabb. És szlovénul fogok hozzászólni, úgyhogy mindenki tegye fel a fejhallgatóját. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Az Európai Unió talán egyik legnagyobb eredménye, hogy a Schengeni övezetet létrehoztuk. Ez kézzelfogható és világosan a mindennapokban tetten érhető az állampolgárok és az európai cégek számára egyaránt. Ezért olyan fontos kérdés ez tulajdonképpen az Európai Unió jövőjét garantálja, biztosítja. A Schengen hatékony működéséhez azonban jó néhány eh, előfeltétel is van, például egy hatásos, hatékony vízumpolitika és megfelelő határ őrizet. Ezek nélkül Schengen nem lehet működőképes. A Schengeni övezetnek köszönhetően szabadon mozoghatnak az európai polgárok a kontinens területén, illetve teljes mértékben élvezhetik az egységes belső piac által kínált előnyöket, mind a mellett a külső határok védelmét is garantálja. Előadóként mindenképpen üdvözlöm azt a pénzügyi eszközt, amelynek köszönhetően remélhetőleg a szakpolitikáinkat gyakorlatban is sikerül majd megvalósítani. Ez a vízum igazgatási és, bor, és határigazgatási eszköz, ezt a jelenlegi pénzügyi kerethez képest egy ötszörös növekményt jelent. Az Európai Uniónak jó néhány kihívással kell szembenéznie az elmúlt években, amelyek aláásták a közös európai projektbe vetett, az emberek közös európai projektbe vetett hitét. Ezért kellett az Európai Uniónak több ö, olyan intézkedést elfogadni, amelyek sorban a külső határok őrizetét érintették. Az, az európai határ ö, őrség, illetve parti őrség létrehozása ö, ennek egyik fontos eleme volt. Ugyanakkor nem sikerült az emberek Schengenbe vetett hitét teljesen helyreállítani. Több tagállam is éppen ezért a belső határőrizet visszaállítását követelte, illetve hajtotta végre. Ez egy nagyon furcsa logika, amely jellemzően azokat a tagállamokat érinti, ahol a populizmus előre tör, ez az európai kormányok körülbelül felét érinti sajátos módon. Ha megengedik, akkor a legfontosabb kérdésekre koncentrálnék ma. Zvaj, A határ igazgatással kapcsolatos intézkedéseink elsősorban az integrált határőrzetet és vízumpolitikát célozzák. Ezeket mindig világosan kell meghatározni, és jó néhány olyan biztonsági garanciát is tartalmazniuk kell, amelyek segítségével az Európai Unió határainak megfelelő védelme mellett az emberek unión belüli szabad mozgását sem gátoljuk. Az Európai Bizottság javaslata kapcsán annyit mondhatok, hogy nem a migrációs mozgások könnyítésére koncentrál elsősorban, hanem a jóhiszemű utazók határátkelésének megkönnyítését célozza, hiszen ezek az emberek nem jelentenek veszélyt az Európai Unió biztonságára. A vízumpolitikát is ezen eszközön keresztül kívánjuk finanszírozni, amely a kulturális célok, a turizmus céljai, illetve a gazdasági célok szempontjából engedhetetlen. Ezért kell a vízumpolitikát megfelelő pénzügyi forrásokkal alátámasztani, ezért javaslom azt, hogy egy minimális küszöbb értéket állapítsunk meg a finanszírozásra hiszen hogyha komolyan gondoljuk a céljainkat, akkor ahhoz pénzeket is kell rendelni, hiszen egyébként ezek nem tudnak majd megvalósulni a gyakorlatban. Ami a politikák végrehajtását illeti, nos, mindenképpen tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat és szabadságjogokat. Ezt elkerülhetetlennek tartom, ezért hosszasan beszélek erről a jelentésemben is. Az új technológiák nem maradhattak ki a jelentésemből, ezért egészítem ki azt a rendelkezést, vagy javaslom kiegészíteni azt a rendelkezést, amely szerint a személyes adatok védelmének garantálását eh, nagyon komolyan kell venni. A harmadik országbeli személyekkel eh, szembeni elbánás mód során főként a kiszolgáltatott vagy legveszélyeztetettebb csoportokra külön figyelmet kell szemtelnünk. A külső határok mellett a szárazföldi határok mellett az Európai Unió tengeri határait is védeni kell. A tengeri mentések során a nemzetközi jog alapján kell eljárniuk a tagállamoknak a non elvét, tehát a visszatoloncolás tiltásának nemzetközi elvét kell tiszteletben tartani, tehát a nemzetközi jogot röviden szólva. Ezen pénzügyi eszközzel tudunk majd a hotspotokkal kapcsolatos intézkedéseket is finanszírozni, illetve az olyan táborokban, amelyeket az Európai Unió határain kívül hoztunk létre a migránsok számára. Persze a tagállamoknak minden ilyen eljárás és intézkedés során a nemzetközi védelmet kérőkre vonatkozó szabályok szerint kell járni, illetve a legveszélyeztetettebb csoportok, gondolok itt a kiskorúak és a nők esetére, akik különleges elbánás módot érdemelnek. Említettem a hiszemű utazók esetét, akiknek könnyített határátkelést kell biztosítani, hogy ha ezeket sikerül végrehajtani, akkor egy, megkönnyítjük az emberek életét, és rengeteg életet menthetünk meg a földközi tengeren. Az Európai Parlament javaslata értelmében a humanitárius vízumok bevezetésének rendszere is elkezdődhet a tagállamok között. Szerintem itt az ideje annak, hogy a partraszállási platformoktól eltávolodva eh, olyan megoldásokat találjunk, amelyek valóban megfelelnek azoknak a szép szavaknak, amelyeket nap mint nap hallhatunk itt az Európai Unióban. Nos, a humanitárius vízumok rendszerének kialakítása pontosan ilyen lenne. Végül, de nem utolsó sorban, a harmadik országokban végrehajtandó intézkedések kapcsán nagyon óvatos lennék. Több olyan mechanizmus is van, amelyet alkalmazhatunk bizonyos feltételek teljesülése mellett. Ezen intézkedéseket ebből az eszközből finanszíroznánk, ugyanakkor ezeknek korlátozottaknak kell lenniük, és jó néhány biztonsági garanciával kell kiegészülniük ahhoz, hogy valóban csak sürgős esetekben, végszükség esetén alkalmazzuk ezeket. Végezetül roppant fontosnak tartom, hogy a végrehajtás megfelelő felügyeletét is garantáljuk. Ez az úgynevezett demokratikus ellenőrzési jog, amit nyilván az Európai Parlamentnek is tudnia kell gyakorolni. a tematikus eszközökkel, illetve a delegált aktusokkal együtt ezt tudjuk biztosítani. Emellett a civil szervezeteket is be kell vonni ezen programok előkészítésében. Tényleg ennyit szerettem volna dióhaiban elmondani, most pedig annyit mondhatok, hogy várom az együtt működést az árnyék előadókkal és a kollégákkal. Köszönöm. Köszönjük szépen, Tanya. Első árnyék előadónk a népek nevében Károsz Koeljó. Uh, I would like Köszönöm, elnök úr. Szeretném azzal kezdeni, hogy megköszönöm Tanya Fajon munkáját. Örömmel várom az együttműködést ezen a, ebben a fontos dossziéban. A néppárt is benyújt majd módosító indítványokat, amelyek az álláspontját tükrözik, de kiinduló pontként azért szeretném felvázolni a legfőbb aggájainkat a jelentéssel kapcsolatban, jelentés tervezettel kapcsolatban. Először is úgy gondolunk, úgy gondoljuk, hogy nem kell olyan dolgokkal foglalkozni, ami nem létezik, és amit nem is terveznek. Tanya minden hivatkozást kitöröl az Európai Uniós információs rendszerekre. Úgy gondolja, és nagyon helyesen, hogy a meglévő rendszereket kell jobban kihasználni, és azokat a rendszereket, amelyek ugyan újak, de akkor ha, fogadtak el őket, amikor életbe lépett, megvalósult ez az alap. Aztán a humanitárius vízumok esetében ezt nem lehet kötelezően a tagállamoknak előírni, hogy díjat szedjenek, vagy hogy mit tegyenek, és a kutatás és mentés esetében is azt írja az előadó, hogy észszerű a finanszírozás, mi ezzel nem értünk egyet. Természetesen a holisztikus megközelítést támogatjuk, nyilván helyes a problémát az összes elemével egyben kezelni, és globális megoldást próbálni találni rá. De ez nem jelenti azt, hogy össze kell keverni a finanszírozási eszközöket. Van, ami az új menekültügyi alaphoz tartozik, és az maradjon is ott. Ami pedig a határokhoz tartozik, maradjon is a határok igazgatását szolgáló alapban. Nem jó összeolvasztani, összekeverni ezeket a dolgokat, nem jó politikai megoldás ez, és a, egyébként a költségvetési rendeletben sem tesszük ezt meg. Tányának megköszönöm még egyszer a jelentését, és természetesen örömmel várjuk a közös munkát. Köszönöm. Köszönöm. Visztisen úr következik az ECR képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném az előadóasztalnak megköszönni a munkáját, viszont attól tartok, hogy eh, mi véleményünk eh, eltér az övétől. Általánosságban azt kell, hogy elmondjam, hogy szerintem elég felelőtlenség a biztonsági aspektusokat ennyire trivializálni, az előadót idézem, a külső határokat átlépő emberek legnagyobb része bonafide jóhiszemű személy, és nagyon kicsi fenyegetést jelent az Európai Unió biztonsága számára. Sajnos nem ez a valóság, annak ellenére, hogy ebben a parlamentben nagyon sok hang ezt hajtogatja. Ezt a megközelítést nagyon veszélyesnek és egyáltalán nem reálisnak tartom a hármas módosítójában az előadóasszony úgy tűnik szétválasztja a határok ellenőrzését az Európai Unión belül az emberek szabad mozgásától. Azáltal, hogy a precondition, azaz az előfeltétel szót kiveszi a szövegből. Talán el tudnám magyarázni, hogy mi ennek az oka. Ugyanis ahogy ezt korábban mondtam, a belső biztonság és a mozgás szabadsága korlátozások nélkül attól függ, hogy mennyire biztonságosak a külső határok. És hasonlót tudnék mondani a 23-as módosítóról, itt az előadó eltávolítja azt a lehetőséget, hogy az eszközt felhasználják a vámellenőrzési berendezésekre, határellenőrzés és biztonság mellett az ügynökségi együttműködést segíteni ez az eszköz, ahogy azt a bizottság a javaslatából megfogalmazta. Úgyhogy kérdeznénk, hogy mégis mi a probléma azzal, hogy az alapot hatékonyabbá tesszük. Azzal sem értünk egyet, hogy az előadó szerint a humanitárius vízumok kiadását kellene, hogy támogassa az eszköz, csak úgy, mint bármilyen jövőbeni uniós humanitárius vízumrendszert tehát itt ugyanaz a véleményünk, mint a néppárt árnyék előadójáé. Nem fogok további részletekbe bocsátkozni. Azt hiszem világos, hogy a frakció megközelítése ellentétes az előadó asszonyéval. Az alap prioritása a határok kezelése kellene, hogy legyen, az illegális migránsok megtalálása, illetve a bűncselekményekkel szembeni küzdelem. A legitim utasok mozgását könnyítve természetesen. A bizottsági javaslatban megfogalmazott két célkitűzés kellene, hogy ennek a jelentésnek is a középpontjában álljon, és a migrációs, illetve biztonsági kockázatot kellene megakadályoznia. Szintén hasonló alapokon fontosnak tartom, hogy az eszköz támogathasson harmadik országokkal megtett lépéseket, és e tekintetben nem csak a monitoring, az azonosítás, nyomonkövetés, megelőzés, illetve a illegális határátlépések feltárását kellene, hogy ezt támogassa, hanem minden egyéb platform létrehozását, amit a tanács megfogalmazott a 2018. júniusi következtetéseiben. Köszönöm. Bodi Valero következik a zöldek képviseletében. Oké. Okay. Most mindenki föltette a fülhallgatóját. Engedjék meg, hogy elmondjam. Nagyon sokat tartok a Fajon által előterjesztett javaslatról. Fontos, hogy védjük a migránsokat, de maga az alap keveset tesz ennek érdekében nem szabad, hogy felelőtlenül viselkedjünk. Szóltunk arról is, hogy a humanitárius vízum esetében elsősorban ugye a családok egyesítéséről van szó, mint eszközről. Abban az esetben, hogyha az elsőként érkező családfő már munkát talált. Erről javaslatról most már nagyon hamar szavaznunk kell majd. Az a véleményem, hogy a jelentés nagyon jól tükrözi azt a gondolatot, amit mi zöldek is osztunk. Még azon gondolkozunk jelenleg, hogy néhány pontot nem tudnánk -e erősíteni a saját módosító javaslatainkkal, de ezek a javaslatok is abba az irányba fognak mutatni, amilyen irányba tanja elindult már. Meg fogjuk kísérelni azt, hogy segítsük annak a célnak az előrését, hogy itt a belső vitát újra nyissuk. Nagyon sok probléma van, például az időközben újra bevezetett határellenőrzésekkel kapcsolatban. Aztán lesznek olyan javaslatok, amik tehát ebbe az irányba mennek. Úgy gondolom, hogy mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy közép távon megszűnhessenek a belső határokon folytatott elő, ellenőrzések. Én olyan országból érkezem, ahol nagyon nagy az ellenállás a határellenőrzésekkel szemben, például a Dániába vezető hidak esetében de az biztos, hogy a problémát nem fog tudni úgy megoldani, hogy eh, lezárjuk egyszerűen a határokat. És engedjék meg, hogy még egy pontról szóljak, ami semmiképpen sem új. Ugye illegális migrációról beszélünk, az illegális migráció fogalmát nem is lenne szabad használnunk. Nincsenek illegális migránsok. Ugyanis eh, ez a fogalom arra utalna, hogy itt valami fajta törvénysértésről van szó, jogellenes eh, migrációról. Úgyhogy ezt a fogalmat törölnünk kellene a szójegyzékünkből. Úgyhogy mindenképpen folytatnunk kell a javaslattal kapcsolatos vitát. Yet. So, um... Nyilván, ezt meg is fogjuk tenni. Tanya, akkor még a bizottságot hallgassuk meg. Nagyon röviden köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm Tanya Fajonnak, hogy elkészítette a jelentését, nagyon sok munka fekszik ebben. Még valamivel foglalkoznunk kell, ami problematikus lehet a jövőre nézve. Nyilván politikai szempontból fontos az egyensúlyt megteremteni a határok védelme, illetve a szabadságok védelme között. A múltban a hiányosságokat sikerült feltárni. Nyilván a biztonságra oda kell figyelni, és szerintem az előadóasszony javaslata a megfelelő egyensúlyt teremti meg. Néhány technikai kérdésről hadd szóljak. A jelentés tulajdonképpen azt javasolja, hogy delegált aktusokon keresztül valósuljon meg ez a tematikus könnyítés, a tematikus eszköz használata. Én figyelmeztetnék mindenkit arra, hogy ennek az eszköznek az ilyenfajta felhasználása hosszadalmas lehet, és pedig pont arról van szó, hogy gyorsan tudjunk reagálni. Aztán a társfinanszírozás 75%, 80%, ezek azok az eszközök, amelyek a legmagasabb társfinanszírozási rátát biztosítják az összes eszköz közül az EU-ban. Tehát itt rengeteg lehetőség van arra, hogy magasabb ráta is legyen, 90 vagy akár 100 százalékos támogatás, és 75% is nagyon jó, az 25%-a magasabb, mint a strukturális alapokon belül biztosított. Először a 30%-ot javasoltak ahhoz, hogy a félidős fővizsgálathoz megfeleljen. Ez egyébként a legtöbb tagállamnak megfelelő, de fontos figyelembe venni azt, hogy 2024-ben lesz a félidős felülvizsgálat, és akkor ugye 2021, 22, 23 as évek lesznek azok, amelyeket vizsgálunk. Ne felejtsék el, hogy ami a kivizetéseket illeti, a végrehajtás az 2029-ig tart, tehát a 30% az nagyon magas, addig még nem igazán, a, még a félidős fölvizsgálat sem igazi félidő, tehát nem biztos, hogy el fogják érni ezeket a százalékokat a tagállamok a végrehajtásban. Nyilván a szerződéskötés lehet, hogy meg lesz, de a 30 százalék az egyáltalán nem reális. Amikor a 30%-os javaslat megszületett a közös vízumpolitika esetében, akkor megvoltak ennek az okai, értem az érvelést mögötte, de hadd mondjam el, hogy ez a terület az egyik, ahol nehezebb a megvalósítása jelenlegi alapokkal mint más esetekben. És uh, tulajdonképpen ezek a felvetések igazak mind a három uh, alapra, mind a három eszköz esetében hasonló módosítókat javasolt az előadó. És még egy valamit hadd mondjak, a blending esetében is már elmondtuk, hogy ez nem kötelező, hanem csak egy lehetőség, amelyet rendelkezésre bocsájtunk. A az illegális migrációt azért használtuk megfogalmazásként, mert a szerződésben is szerepel, tehát ezért használjuk ezt a terminológiát. És még valami, és Morász úr ezzel befejezem, a harmadik országokkal folytatott együttműködés. Itt 2%-ra korlátoztuk az összeget, több, mint amit a jelenlegi eszközökkel elköltünk, ez igaz, de nagyon fontos ez a fajta együttműködés, és kérem azt is, hogy ne felejtsék, hogy a harmadik országokkal folytatott együttműködés Fajon asszony által elmondott célok miatt is nagyon fontos, a határátkelés könnyítése céljából. Elengedhetetlen, hogy zökkenőmentesen jól tudjuk kezelni ezeket az áramlatokat a határátkelő pontokon, és ez a 2% az összeg, de egyébként a bizottság ellenzi a százalékokat, úgyhogy ez akár nem is lehetne ott. Köszönöm. Köszönöm szépen, és fogalmazunk világosan említette röviden a szerződéseket, ugye? A parlament álláspontja nagyon világos, nem illegal, hanem irregular, tehát szabály ellenes. Ugye nem lehet valaki illegális, amíg nem állapítják azt meg. Tehát ha valaki belép, akkor megvizsgálják az ügyét, és utána, ha kimondják, hogy illegális, akkor lehet ezt a kifejezést használni. Mi az irregular, azaz ugye szabály ellenes megfogalmazást használjuk. Ezt mindenképpen világosan szeretném megfogalmazni. Ügyrendi pont? Nem, nincs ügyrendi hozzászólás. Ez a parlament álláspontja. Elnézést, Visztiszen úr, ez a parlament álláspontja. Valero asszony technikailag helyesen fogalmazott, az illegális szó nem. Én nem ezt kérem, elnök úr, én csak azt kérem, hogy kérem, küldjék át nekem a jogalapját ennek a megfogalmazásnak. Tehát mielőtt kioktat engem, kérem, hallgasson meg, a sokat segítene, de mondja meg, hogy hogyan lehet felülírni a szerződést. Kérem, küldjék el a jogalapját ennek, és én nagyon örömmel fogok elolvasni. Vissziszen úr, hogyha nem figyelt, én pont azt mondtam, hogy a bizottság elmondta, hogy a szerződésben mi szerepel én, és én elmondtam a bizottságnak, hogy igen, röviden említésre került a szerződésben, hogy a parlament álláspontja tíz éve az, hogy az irregular szót használjuk, és nem azt, hogy illegal, az az illegális. Akkor lesz valami illegális, hogyha az vizsgálat után megállapítják. Világos ez? Világos ez mindenkinek, amíg a Libe szakbizottságban vagyunk, ez így van. Pont. Sorry, just in my uh, slight uh, touch of anger there. I... Elnézést, egy kicsit fel uh mérgesítettem, felhergeltem magam, még Fajon asszonynak természetesen van joga válaszolni. Hát igazából nincs miről beszélni. Először is köszönöm elnök úr, hogy megint világossá tette a terminológiát. A többi kollega számára is remélhetőleg most már világos, hogy mi a törvénytelen vagy jogszerűtlen migráns és az irreguláris migráns fogalma közötti óriási különbség. Ahogy azt mondtam, én megpróbálok valahogy egyensúlyra törekedni a biztonság, illetve a határátlépés megkönnyítések között valamilyen egyensúlyt találni. Köszönöm szépen mindenkinek, akivel együtt együttműködhetünk. Köszönjük valóban a módosítók benyújtásának határideje december 11-e. A 11. pontra lépünk tovább, ami a belső biztonsági alap létrehozása. Holmeyer asszonyt valaki helyettesíti? Igen. Monika Holmeyer jelentése a következő napi rendi pontunk. A Holmeyer asszony helyét megpróbálja betölteni, Becker úr. 5 percre, maximum 5 percre adok önnek szót, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy Holmeyer asszony állásfoglalását német nyelven adjam elő. Holmeyer asszony mások okból kifolyólag nem tud jelen venni a mai ülésen. Szeretnénk köszönetet mondani a bizottság javaslatért, ami kitűnő alapot jelent a további együttműködéshez. Nagyon szívesen térek ki a jelentés tervezetnek, a belső biztonsági alapa kapcsolatos jelentés tervezetnek a legfontosabb pontjaira. A bizottság számára ez kiterjesztett jelentés tételi kötelezettségeket ír elő a parlamenttel szemben, így például az OLAF vizsgálati eredményeit a jogszerűtlenségekkel kapcsolatban, rendelkezésére kell bocsátani a bizottságnak a parlament részére. Ezen túlmenően a tagállamok évenkénti teljesítmény jelentéseit a parlamentnek és a tanácsnak továbbítania kell automatikusan összefoglaló formában a bizottságnak, illetőleg kérésre eredeti formában is, annak érdekében, hogy a jogalkotás megtörténtét követően a program végrehajtásának megfelelőségét ezek az intézmények ellenőrizni tudják tekintettel arra, hogy a tagállamoknak különbözőek az igényeik, ezért nagyobb rugalmasságot kell biztosítani a források felhasználásában. Ebből az okból e, minimális e, e, kiadásokat nem írnak már elő a meghatározott célokra, így például a működési költségekkel kapcsolatos költsége, működési költségekkel kapcsolatos előirányzatok megemelését javasoljuk, a szállítási kapacitásokkal és a biztonság szempontjából releváns infrastruktúra kiépítésével eh, kapcsolatos költségek támogatását eh, is emelni kell. A tagállamoknak így lehetővé kell tenni, hogy szükségleteik függvényében eh, saját maguk állapítsák meg, hogy a finanszírozás keretében hogyan használják fel a forrásokat, például a kiberbűnözés leküzdése érdekében és támogatni kell, ösztönözni kell az ilyen intézkedéseket ezen túlmenően a kondicionalitásnak is erősebb alapot kell teremteni a javaslatban. Egy félidős értékelésre van szükség, és ott a 30 allokált, allokált eszközök 30%-os lehívottságánál ellenőrizni kell azok felhasználását, és a további felhasználást a megfelelő teljesítményhez kell kötni. Ezen túlmenően a célok elérésének mértékétől függően kell kiigazítani a továbbra rendelkezésre bocsátott eszközöknek a mértékét a harmadik országok szempontjai eh, pedig nem szabad, hogy korlátozva legyenek a jelentésben. Megfelelően kell ezeket is figyelembe venni. A tagállamok számára nagyobb cselekvési biztonságot kell biztosítani, és az olvashatóságát a jogszabálynak javítani kell. Így a függelékből az operatív részbe kell átemelni a végrehajtási intézkedésekre vonatkozó passzusokat. Annak érdekében, hogy a források lehetőleg megfelelő időben és hatékonyan tudják kifejteni a hatásokat, Fontos, hogy a munkaprogramok menet közben is megfelelően módosíthatóak legyenek. Ami pedig az értékeléseket illeti, lesznek olyan területek, eh, illetőleg lesznek olyan eh, plusz mutatószámok, amiket bele kell venni a javaslatba. Zárásképpen pedig a további eljárással kapcsolatban néhány szót tekintettel a finanszírozási eszköznek, a belügyi finanszírozási eszköznek a struktúrájára. Az lenne a célja a előadónak, hogy eh, a menekült ügyi alap jelentéstevőjével is megfelelően tudjon egyeztetni, illetőleg a határvédelmi és vízum ügyi alap jelentéstevőjével is, így erősítve a horizontális eh, együttműködést a különböző bizottsági javaslatok között. Ezen túlmenően fontos lenne, hogy eh, itt a bizottságban is harmonizáljuk a különböző jelentéstervezetekkel kapcsolatos eljárásokat. Az előadó már várja eh, az előadókkal való eh, együttműködést, egyeztetést. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you very much, Mr. Becker, and thank you again. Köszönöm szépen, Becker úr, köszönöm szépen, hogy helyettesítette Holmeyer asszonyt. És így ezzel a fontos dossziéval előbb tudtunk haladni. Cecil Kienge következik a szocialistáktól. Köszönöm, Klót, köszönöm szépen, és köszönöm a kollégának, hogy Holmájer asszony véleményét itt feltárta. Remélem, hogy maximálisan együtt tudunk majd működni a biztonság kérdésében. Ez folyamatosan változik, és határozottan és koordináltan kell az Európai Unió részéről lépni. Ez azt jelenti, hogy a az összes tagállam együttműködik. Egy alapelvet szeretnék itt hangsúlyozni a frakcióm számára. A magasabb, erősebb biztonság az nem csak az ellenőrző intézkedésekkel valósul meg, hanem a megelőzésen át. És be fogok nyújtani módosítókat a frakcióm nevében, a Szocialista és Demokrata frakció nevében, és ezek közül néhány pontosan ezt fogja célozni, hogy a megelőző részt is erősítsük, legyenek közvetlen intézkedések, amelyek ennek a jelenségnek az okait értékelik ki, például a radikalizáció okait vizsgálják, és így tovább. Tehát fontos, hogy a megelőzési politikákat megerősítsük, és odafigyeljünk a kiszolgáltatottakra. Tehát legyen az alapban mozgástér, amelyet a tagállamok amelyről a tagállamok dönthetnek. Mi frakcióként arra gondoljuk, azt gondoljuk, hogy ez a rugalmasság együtt kell, hogy járjon az átláthatósággal, illetve az erőforrások felosztásával, tehát meg kell, hogy feleljünk a világosan felsorolt célkitűzéseknek. Frakciónk számára az is fontos, hogy az emberi jogokat tartsák tiszteletben, ez minden egyes fellépés integráns része. Mit jelent a gyakorlatban? Egy ilyen alap keretében, a pénzügyi támogatás esetében el kell, hogy utasítsuk a finanszírozást minden esetben, hogyha nem igazolják a normák minimum tiszteletben tartását. A közösségi költségvetést védendő is, és biztos vagyok benne, hogy ebben a szakbizottságban az elkövetkezendő hetekben meg fogjuk tudni találni ezekre a kérdésekre a megoldást. Biztos vagyok benne, hogy jó jelentés fog születni a közeljövőben az előadó asszonyjal együttműködve. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ki van még? A többi árnyék eladó nincs itt. Franc úr itt van talán. A zöldek képviseletében tessék. Köszönöm szépen, kolléga alapvetően minden megfelelő irányba halad. Az én kérdésem az lenne a hármas cikkeje kapcsolatban. Itt hiányolom azt, hogy itt ugye hirtelen olyan hirtelen intézkedésekről beszélünk tervek helyett. Tehát a kérdésem az lenne, hogy miért került sor erre a javításra, ami pedig a 3A cikket illeti. Itt a tagállami rendészeti szervek megerősített együttműködéséről van szó. Itt is tematikus ö, szempontokat kellene meghatározni. Ami a rendőrségi rasszizmus ellenes programokat illeti, nem szeretném, hogyha e, ilyen általános megfogalmazás maradna a javaslatba, hanem kifejezetten ki kellene térni a rasszizmus egyes meghatározott formáira. És jó lenne, hogyha az Európai Nemzeti Szocialista Múlt feldolgozása is belekerülne a javaslatba. Jó lenne, hogyha a rendészeti szervek, a rendőrségi szervek is megfelelő képzést kapnának ezen a területen. mert hogy ez az európai események fényében rendkívül fontos lenne. Ami a kiberbűnözés elleni küzdelmet illeti, ez is egy fontos kérdés. És itt ugye a whistleblowerek védelmével kapcsolatban is kell még a javaslatról beszélnünk. Köszönöm, azt hiszem az árnyékeladók sorának a végéhez értünk. Még valaki? Az Európai Bizottsághoz fordulok, van-e valami hozzáfűzni valójuk? Látom, hogy nincs, Becker úrnak sincs hozzáfűzni valója. Köszönöm mindenkinek hogy Holmeyer asszony helyet próbált betölteni. December 6-a módosítóba nyújtásának ideje, ami már itt van a nyakunkon, nincs sok időnk hátra. Köszönjük még egyszer Becker úrnak, hogy Holmeyer asszony helyett elvégezte ezt a feladatot. A 12-es napirendi pontot el kell halasztanunk. Rajtunk kiuráló okok miatt. Most pedig egy rövid technikai szünetet rendelek el 10 percre, bő 10 percre, 10 órakor folytatjuk. Because, um, because point... Azért, mert a 12-es napi rendi pontot elhalasztottuk, és a 13-as napi rendi pontot 10-re tűztük ki, úgyhogy értelemszerűen még nincsenek itt az illetékek. Yeah, the rapporteur has asked for the postponement. So we postpone until 10 o'clock. My apologies.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 Okay. Dear colleagues, just an update. Um... Kedves kollégák, akkor friss információval szolgálnék. A 13-as napi rendi pontot szeretnénk elkezdeni. Dali asszony az nv ben koordinátor, ahol szavaznak, a szavazás végét várjuk, úgyhogy még egy kis türelmüket kérem, egy pár percet, és akkor Dali asszony azonnal ide lohol majd. Köszönöm a türelmüket és elnézést a késésért. Nyilván tudják, hogy sok a szavazás, és hát koordinátorként nem tud egyelőre elszabadulni. Pár perc türelmüket kérem még. Okay, colleagues, uh, thank you for your patience. Um, and... Köszönöm a türelmüket, kedves kollégák. Köszönöm Miriamnak, hogy uh, átloholt sietve hozzánk. Köszönöm mindenkinek a, a türelmét tényleg. Nem egyszerű a helyzet, mert vannak kollégák, akik más szakbizottságban is koordinátorként elfoglaltak, ezért köszönöm a türelmüket, hogy megvártuk Miriam Dalit, akinek a Környezetvédelmi Bizottságban volt nagyon fontos szavazása. Tehát egy több éves pénzügyi keretről van szó, a menekültügyi és migrációs alap létrehozása Miriam Dali témája. Parancsolj Miriam! Köszönöm szépen a türelmüket, elnézést kérek a késésért, megpróbálok um, kilihegni magamat addig. Ez olyan, mint a Strictly Come Dancing eh, műsor, ahol mindenkinek köszönetet mondunk, amíg megérkeznek a vendégek átöltözve. Rögtön elmondom tehát, hogy egy tervezetről van szó, tehát a menekültügyi és migrációs alap létrehozásról, ami a következő több és pénzügyi keret egyik eh, szektorális programja. Eddigre reméljük, hogy Miriam is levegőhöz jutott. Igen, köszönöm elnök úr, a parlament előadója vagyok, aron, azon rendelet javaslat eh, kapcsán a következő MFF-re létrehozná a menekült- és migrációs alapot. Szeretném, hogyha az Európai Unió pontosan ahhoz tartja magát, amit ígért. A szolidaritás eh, elvével kezdeném, illetve a tehermegosztás kérdésével az európai eh, migrációs rendszer végrehajtása, legális migrációs csatornák, illetve egy fenntartható politika alkalmazására próbálunk kísérletet tenni. A migráció nem olyan kihívás, amit a keleti határon lévő, keleti és déli határon lévő tagállamoknak maguknak kellene megoldani. A gazdasági migránsok ügyét nem csak a határon lévő országok ügyének kell tekinteni. Ez az Európai Unió egészét érintő kihívás, éppen ezért még tovább mennék azt mondanám, hogy ez egy globális kihívás. Ennek az alapnak a létrehozásával egyébként 10,4 milliárd a javasolt költségvetés. Az a célunk, hogy a migráció, bevándorlás és az integráció kívásaira megoldást találjunk. Előadóként arra próbálok törekedni, hogy ezen célokat megvalósítsuk, elérjük. Azaz, a tagállamokat támogassuk azon intézkedések végrehajtásában, amelyekkel a migráció kihívásaira tudunk választ adni, illetve jogi kötelezettségeinknek eleget tenni. Málta Máltaiként mondhatom, hogy Málta valóban a migránsok útvonalákának kellős közepén van, lélekvesztőkben kelnek útra át a földközi tengeren, ezért mi nap mint nap látjuk azt, hogy teljesen magukra maradnak ezek a kétségbeesett emberek. Tudom, hogy mennyire nehéz szolidaritást mutatni más tagállamokkal kapcsolatban, amikor hasonló helyzetbe kerülnek. A jelentésem középpontjában a, állnak a minimális százalékok a nemzeti programomban, illetve az úgynevezett tematikus program. Minden egyes célkütízés, amely a hármas cikkben szerepel szerintem minimális 20%-ot kell, hogy kapjon a finanszírozásból. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a tagállamok bizonyos fajta rugalmasságot szeretnének az alapok odaítélésével kapcsolatban, ugyanakkor őszinte meggyőződésem, hogy a rugalmasság nem képezheti a különböző uh, cégtűzések megvalósulásának akadályát. A célok közötti pénzmegosztásnak az alapelve az átláthatóság kell, hogy legyen, illetve az arányosság 5%-ra maximalizálnám a harmadik országbeli fellépések finanszírozását, ugyanis meg meggyőződésem, hogy az uniós finanszírozás alapvetően a tagállamok közötti szolidaritást és feladat megosztást, teher megosztást kell, hogy szolgálja. Ezt a módosítóink is tükrözik. Az Európába érkezőket megfelelően kell fogadni, nekik segítséget kell nyújtani, illetve hatékony menekültjogi eljárásban kell részesíteni őket, főként a kísérő nélkül kiskorúakat, illetve a különböző szexuális és nemi alapú erőszak áldozatait Éppen ezért egy prioritás kell, hogy legyen a megfelelő áttelepítésük. Bár a CPR rendelet vonatkozik erre a közös alapra. Azt hiszem, hogy a helyi és a regionális szervek, e, amelyek együttműködnek, illetve segítséget nyújtanak migrációnak, nem hagyhatóak ki ezen program végrehajtásából. Éppen ezért egy új cikket is bevezetünk, amelynek a célja az, hogy nagyobb fokú bevonásuk megvalósuljon. Úgy érzem, hogy a migrációs hullám megállításában vagy kezelésében másképp nem járhatunk el. A helyi és regionális szereplők ismerik legjobban a helyzetet és a valóságot. A rendelet címének módosítását is kezdeményezem annak érdekében, hogy az integráció megjelenjen ebben, ahogy a dolgok most állnak. Nincs elég olyan biztonságos útvonal, amely a kockázatos útra valamilyen más alternatívát kínálna. Éppen ezért a tagállamokat arra kérem, hogy a olyan alternatív megoldásokon gondolkodjunk el, amely egyébként a gazdasági és társadalmi igényeinket kiszolgálnák. Eh, egy jól működő rendszerhez szükség van ahhoz, hogy a visszafordítási politikánk jól működjön, amely humánus és mégis ugyanakkor hatékony, hatásos. Az Európai Uniónak kötelessége megvédeni azokat, akik nemzetközi védelemre jogosultak, ugyanakkor az Európai Uniónak vissza kell téríteni azokat, akiknek nincs joga az Európai Unió területén tartani, tartózkodni. Ez ugyanolyan fontos ahhoz, hogy a menekült jogi és migrációs rendszerünk jól működjön működjön, az várható, hogy a harmadik országgal kapcsolatos intézkedéseinket ebből az alapból finanszíroznánk. Azt javaslom, hogy 5%-át fordíthassuk maximum a teljes költségvetésnek ilyen célokra. Továbbá meggyőződésem, hogyha az alappal valóban harmadik országokkal kapcsolatos intézkedésekre akarjuk költeni, akkor ez az Európai Unió külpolitikájára, vagy külső felépéseinek elveivel teljes összhangban kell lennie. Végezetül hadd hangsúlyozom, az Európai Parlament társjogalkatóként illetve az Európai Bizottság felügyelőtét ellátó szervként az alapok felhasználását fontos, hogy felügyelje, például megfelelő jelzőszámok alapján a firidés és expost értékelés ennek fontos eszköze. Ennyit szerettem volna vilám tempóban felolvasva elhardalni, most pedig elmondanám azt, hogy a kollégákkal az együttműködést várom. Természetesen én mindenre nyitott vagyok. So let's hear the... Köszönöm szépen. Akkor hallgassuk meg az elő, árnyék előadókat. Koelyó néppárti árnyék előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Lenárd Zól fontos szavazáson vesz részt a foglalkoztatási szakbizottságban pont ugyanebben az időben, úgyhogy az én feladatom lesz, hogy elmondjam a véleményét, engem ért ez a megtiszteltetés. Lenárd úr megköszöli Deli asszonynak az eddig elvégzett munkát, és külön köszönetet mondta azért, hogy nagyon inkluzív módon járt el az előadó kiváló alap lesz ez a dokumentum a további munkához. Lenárc úr egyetért az előadóval abban, hogy a szolidaritást és a felelősség megosztást, tisztességes felelősség megosztást bevegyük az alap célkitűzései közé. Ugyanis vannak olyan tagállamok jelenleg, amelyek eltávolodnak egyre inkább ettől az elftől, miközben ez kellene, hogy legyen a menekültügyi és migrációs rendszer gerince. Tehát nagyon jó, hogyha ezt az alap egy konkrét célkitűzéseként külön kihangsúlyozzuk. Lenárt úr hangsúlyozza azt is, hogy jó az előadó javaslata a nemzeti programokkal kapcsolatban, a visszatérítésekkel kapcsolatban tett javaslat is nagyon fontos, és arra sürgetni az előadót, hogy a 40%-os arányt tartsuk meg az illegális migrációval szembeni küzdelem érdekében, illetve a visszatérítések folytatásának érdekében. A bizottság kiegyensúlyozott javaslatot tett az alapok megosztására, és ezt meg kellene tartani így, ahogy van. Ami a jövőbeni kihívásokat illeti, nagyon fontos, hogy a kereteket megtartsuk, de megfelelő rugalmasságot is biztosítsuk. Ezért mondom, hogy Lenárc úr nem érzi úgy, hogy a kiadásokra meghatározott minimum köszöbb a legjobb megoldás. Inkább célzott finanszírozást kellene nyújtani a szükségletekre támaszkodva. Lenárc úr üdvözli az előadóasszony módosítóit, a szigorú szabályozás ra vonatkozóan harmadik országok esetében. Ugye szeretnénk a régióbeli együttműködést erősíteni, ne korlátozzuk a finanszírozást csak a szomszédos harmadik országokra, hanem további országok is kaphassanak finanszírozást, hogyha annak pozitív hatása van a migrációs válság kezelésében. Lenác úr ezekben a témákban tehát örömmel várja a gyümölcsöző együttműködést Dali asszonynal, illetve a többi árnyék előadóval és ennek a szakbizottságnak a többi tagjával. Köszönöm szépen. Köszönöm Carlos, az ECR képviseletében Krisztine Winver következik, ha itt van. Tack herr ordförande och tack för info. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előttem szólóknak, ami az alapot illeti. Azt kell, hogy megállapítsuk, hogy a forrásoknak a mértéke jelentős növekedést mutat. A kérdés az, hogy hogyan osszuk el a rendelkezésre bocsátott forrásokat, ami a 40%-os értéket illeti. Ez egy olyan érték, amit egy magasabb százalékos számra kellene felemelni. Nagyon sok illegális migráns érkezik az országainkba, Svédországba is, ahol én lakom, úgyhogy itt meg kellene emelni az ezzel kapcsolatos támogatást, csak így fogjuk tudni kézbe venni a problémát. Gondolom erről beszélhetnénk még, megvitathatnánk, hogy hogyan tudnánk legálisá tenni ezeknek az embereknek az unióba való érkezését. Beszéltünk itt ugye egy felosztási kulcsról, egy kvótáról. Jó lenne, hogyha ezt az alapot arra is használnánk, hogy ezeket az ideérkező embereket integráljuk a társadalomba és ez az egész egy sokkal rendezettebb formában zajlana, mint eddig történt. Ezek voltak az én megjegyzéseim. Köszönöm. De... Köszönöm. Úgy látom, nincs több árnyék előadónk a teremben. Kérdezem, hogy van-e még valaki, aki hozzá kíván szólni a témához. Cecil, tessék. Cecil Kienge. Grazie, e eh, ringrazio Miriam per eh, la presentazione. Köszönöm, elnök úr, megköszönöm Miriamnak a munkáját, nagyon fontos ez az alap. Én eh, szerettem volna néhány ponthoz hozzászólni, amelyek számomra fontosak. A mostani időszak elég kényes, elég bonyolult. Több tagállam ahelyett, hogy erősítené az integrációs politikákat, vagy az alapokat erre használná fel, inkább csökkentik az ilyen célokra félretett költségvetést, és szerintem enneknek az alapnak a felhasználásával talán sikerül megértetnünk mindenkivel azt, hogy az, hogy a tagállamok csökkentik a költségeket, nem kell, hogy a helyi önkormányzatok, illetve egyéb integrációval foglalkozó szervezetek költségvetését érintsék, mert hogyha csak a tagállamokra támaszkodnak, akkor az integrációs politika az EU területén nagyon komoly veszélybe kerül. Rengeteg tagállamban jelen pillanatban több bevált gyakorlat van, és most ott tartunk, hogy meg kell, hogy ezeket szüntessék, vagy vissza kell lépni a finanszírozás hiánya miatt. Tehát ez az alap hozzájárulhat a támogatáshoz. Hogyha nem figyelünk az integrációra, akkor gyakorlatilag a szabálytalanságban, sötétben, láthatatlanul létező emberek tömegét kreáljuk. Ezzel az alappal tehát tudjuk támogatni az integrációt és elkerülni ezt a problémát. Aztán pedig a visszatérésekkel kapcsolatban. Én továbbra is ragaszkodnék ahhoz, hogy igen, visszatérhet valaki a hazájába, de ezt méltósággal kell, hogy megtegye nem tudjuk az embereket, nem szabad csak úgy visszatéríteni őket abból az országból, ahol elmenekültek, anélkül, hogy az okokat nem vizsgáltuk volna. Én nem tartom helyesnek azt, hogy egy fő politikaként beszélünk a visszatérítésekről, sem a származási, sem a befogadó országokban. Hang, azt szeretném, hogyha ezt kihangsúlyoznánk a jelentésben, így sikerülne megerősíteni ezt a pontot. Az utolsó dolog, amit említenék Mériemnek, az az, hogy az integrációs politikák közül nagyon sokat csak a, a biztonsági szemüvegen keresztül uh, néznek a tagállamok, tehát a belügyminisztérium alá tartozik, de miért nem lehet azt elképzelni, hogy egy tagállamban, hogy a tagállamokban létrehoznak egy minisztériumot, vagy valamilyen egységet, amely az integrációval foglalkozik, és az erre szolgáló alapokat kezeli. Köszönöm szépen, Cecil. Kérdezem Miriam Dalitól, hogy az eszmecserét le kívánja -e zárni a módosítók benyújtásának határideje hatodika lesz. Médiam Dali, köszönöm szépen az árnyék előadóknak és a kollégáknak az észrevételeket. Két dolgot emelnék ki. Az első a Dublini rendelet és a 70-es cikk, a 17-es cikk azért, mert az alap már a benyújtott rendelet tervezetben a 17-es cikkben tükrözi a bizottsági javaslatot, de én nekem az volt a javaslatom, hogy az Európai Parlament álláspontját tartalmazó módosított nyújtsak be, és itt az adókhoz fordulok segítségért, tehát hogy ők is írják alá ezt a módosítót, ami pedig a mellékleteket illeti, több módosító született a mellékletekhez, annak érdekében, hogy ezek megfeleljenek a rendelethez benyújtott módosítók szellemének. Én úgy gondolom, hogy ennek a rendeletnek a lényege is, a lényegét majdnem a mellékletek jelentik, és ezek után tehát várom az együttműködést az árnyék előadókkal. Köszönöm szépen még egyszer. Elnök, december 11-e a módosítók benyújtásának határideje. Van valaki, aki még szót kért? Uh, a bizottság kért szót, de közben a szavazás be nem sokára megkezdődik. Kérem, legyenek nagyon rövidek. Igen, igen, én itt integettem, csak nem láttak. Először is ezt a hatalmas munkát, ami a jelentés elkészítésében fekszik, szeretnék megköszönni, nyilvánvaló. Szeretném emlékeztetni a tisztelt képviselőket, hogy a szolidaritás természetesen itt benne van, mindig szerepel a célkitűzések között, és járjunk el mindig észszerűen, a szolidaritás ne legyen kiüresedett célkitűzés áttelepítés és áthelyezés a tematikus eszköz részei lesznek. És ezeket nagyon határozottan fogjuk támogatni, azért, mert az áttelepítés és áthelyezés nem szerepelhet állandóan a nemzeti programokban, mivel benne vannak ebben a tematikus eszközben. Értjük az előadó célkitűzéseit, de ne felejtsük el, hogy nagyon sokat teszünk már annak érdekében, hogy a belső politikákat megfelelően végrehajtsuk. Van egy külső komponens, amire szükség van. hogy segíthessük a harmadik országokat a védelmi szintekben, a megfelelő biztonság meghatározásában valószínűleg több mint 5%-ra lesz itt szükség, és végül pedig elnök úr, ahogy mondtam már korábban, és ezt most Dali asszonynak is mondom, a limit, amit itt előírtunk, lehet, hogy egy kicsit túlzás, lehet, hogy a társfinanszírozás is egy kicsit túlzás, a bizottság akár még a 100%-ot is, 90%-ot és 75%-ot beírt ide. És még egy utolsó dolog, elnök úr, elnézést kérek, a minimális százalék 2020-ig, amit meghatározunk, ugye Koelyó úr azt mondta, hogy meg fognak változni az igények az évek során, és nem ugyanazok ezek az egyes tagállamokban, eltér minden az egyes célkitűzések alapján, és ezért a 20% mindenütt nem túl intelligens megoldás. Köszönöm szépen az árnyék előadóknak is, és köszönöm a bizottságnak is, és most pedig rátérünk a szavazásra. Elsőként a közinformációval kapcsolatos átdolgozás érkezik a Ignáció Corrao, az előadónk. Szeretne hozzászólni, úgy látom, hogy nem. Akkor kezdjük is. Elektronikusan szavazunk. Kollégák, most szóljon, akinek nincs elektronikus szavazókártyája. Húha! Ajaj. Ketten? Még valaki? Sejtettem, hogy egy, egy olyan nap lesz. Birgit. Okay. Can you just indicate... Kérem. Még valaki? és akkor majd jelezzük, vagy próbáljuk begyűjteni a szavazatukat, akkor lássuk is a szavazást. Ketten vannak, akinek nincs szavazókártya, őket majd külön követjük. 12-es. Módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Még mindig tart a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. 44-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. 45-ös módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 46-os módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. Hetes módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 50-es. Bocsánat. 50, 51-es, 8-as, 53, 54, 56-os azonosak, megnyitom a szavazást róluk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 55-ös módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást ezt elutasítottuk. Tízes módosítóindítvány, indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 61-es módosítóindítvány, indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 65-ös módosítóindítvány, indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 66-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 67-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 71-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 72-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 73-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 74-es módosítóítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 75-ös módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 76-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Preambulum bekezdések. 13-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 20-as módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es módosító, elnézést nem. A második módosító indítvány, tehát elnézést. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. 23-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 25-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 26-os, 27-es, azonosak, megnyitom róluk a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk őket. 28-as módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 29-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 30-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 32-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elutasítottuk. 4-es és 35-ös módosító indítványokról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk őket. 36-os módosító van. megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 38-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. 39-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 40-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És akkor a név szerinti szavazás következik az eképpen módosított szövegről. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 34 igen, 2 nem szavazattal és nulla tartózkodással gratulálok. Köszönjük szépen. Az intersex emberek jogaival kapcsolatos eh, témában fogunk eh, szavazni. A koordinátorok november 19-én írásban elfogadták ezt, ez egy szóbeli kérdésről van szó, amit az elnökök értekezlétére fogjuk benyújtani, hogy a januáris plenáris ülés napirendjére felkerüljön a 128-as házszabály értelmében, tehát a Libe szóbeli eh, kérdésről van szó, egyetlen egy szavazatról van szó, természetesen mm, elektronikusan szavazunk, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. 37 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk, ezzel a szavazás végéhez érkeztünk. Köszönöm a kollégáknak a türelmüket. Colleagues, when it quietens down, we'll proceed with that. Uh, Hogyha kicsit lecsendesedett a terem, akkor 16-os napi rendi ponttal folytatjuk a mentesítés, költségvetési eh, mentesítés kérdésével. Okay, colleagues, um, we're going to proceed with the agenda. Kedves kollégák, folytatjuk a munkát a napirend következő pontjával, jó? Aki elhagyja a termet, azt kérem, hogy csendben tegye. Köszönöm. A 16-tól 26-ig terjedő napirendi pontokat a költségvetési mentesítésről egyben tárgyaljuk, hiszen a különböző ügynökségek mentesítéséről van itt szó. Nem fogom mind a 11 véleménnyel kapcsolatban megadni a szót az előadóknak, hanem együtt, együttes vitát folytatunk. Tehát a 2017 évi mentesítésről van szó, jelentés az uniós ügynökségek 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének a végrehajtásáról. Aki távozik, mondom még egyszer halkan tegye, hogy halljuk egymást. Franc úr kezdi. Danke, Köszönöm szépen, kedves kolléga. Kedves kollégák, szok, szokásos módon az Európai Számvevőszéknek a végkövetkeztetéseire hivatkozom, Eh, és ez alapján alapvetően pozitívak eh, a véleményeim. Szeretném kiemelni, hogy a különböző ügynökségek eh, részben hiányosan kommunikálják a álláshirdetéseiket. Kritikával illetném a különböző könyvelésekkel kapcsolatos prób, tehát ilyen szúrópróbaszerű ellenőrzéseket a számvevőszék részéről. Volt olyan ügynökség, ahol egy 2017-es egyetlen eh, kifizetés képezte az ellenőrzés tárgyát. Véleményem szerint ez lenne a legfontosabb kritikai pont. Jól lehet, ezek csak bizonyos ügynökségek esetére korlátozódnak. Az egyetlen decentrális ügynökség esetében eh, nem ajánlja a számvevőszék a mentesítést. Itt még nem kaptunk az ügynökség részéről állásfoglalást a 2016-os költségvetésre nem adja meg így a parlament a felmentvényt, vagy mentesítést. Fontos kiemelni, hogy továbbra is fennállnak hiányosságok az igazgatással és a személyzettel, valamint a beszerzésekkel kapcsolatban. Az Ézának jelentős kifizetősei nem szabályszerűek a számvevőszék véleménye szerint. Szeretnék köszönetet mondani az új vezetésnek, ami most már megfelelő irányba terelje az ezzel kapcsolatos folyamatokat az ügynökségnél. Én várom az önök véleményét, hogy így javasolják-e az Ézának a mentesítését, ami a Frontexet illeti, eh, a költségvetésének és a személyzetének a növelése mellett megfelelő vezetés is kell. Úgy tűnik, hogy a pénzügyi tervezés középtávon nem megfelelően működik. Nagyon túlbecsülték eh, a költségvetési igényeiket, és ez 17 eh, eh, a források 17 a esetében vezetett nem megfelelő felhasználáshoz. Nagyon sok esetben pedig a tagállami kofinanszírozással volt probléma, ami pedig az alapjogok védelmét illeti. Jól lehet, többször felhívtuk erre figyelmet. Az alapjogi biztos újonnan létrehozott hivatala nem rendelkezik megfelelő személyzet és pénzügyi áll, erőforrásokkal. Így a Frontex az egy, egy olyan határvédelmi ügynökség marad, amely nem képes megfelelő fogadtatásban részesülni a polgárok körében, és így nem képes a feladatát kifejteni. Valamint az igazgató tanácsban a nemek aránya nem megfelelő, a 70 tagból csak 11-en nők alapvetően rendben van, és rendben vannak a bizonylatok, amelyek alátámasztják a költségvetés felhasználását. Nagyon nagy probléma, hogy a ügynökség számítógépe projektjeinek 90% a három konzorciumnak lett kiadva a közbeszerzés keretében is. Ez egy nagyon nagy függőséget okoz, aminek adott esetben súlyos következménye is le- lehetnek. Az is fontos lenne szerintem, hogy az érzékeny infrastruktúrával való munkavégzésnél a megfelelő bizalmassági szabályokat betartsák a harmadik országból érkező állampolgárok. Itt is egy masszív biztonsági hézaggal, hiányossággal kell szembenéznünk. Kedves kollégák, várom a javaslataikat együtt. Mindenképpen a számvevőszéket is segítő állásfoglalást leszünk képesek elfogadni. Köszönöm. Um, Köszönjük szépen. Az árnyék előadók listáját hirtelen nem látom. Hajar, bocsánat, itt a lista. Tehát elsőként hallgassuk meg a mentesítések témájában különböző ügynökségekről. Néppárttal kezdünk Roberta Metzola természetesen. Köszönöm Claude elnök úr, köszönöm az előadónak is, Franz úrnak, aki 11 véleményt fogalmazott meg a 2017-es mentesítéssel kapcsolatban. Szerintünk ezek jó kiindulási alapot jelentenek a dosszéról folytatott tárgyalásokhoz. Mi a vélemények többségét támogatjuk a néppárti frakció nevében, úgy érezzük, hogy a pénzügyi helyzetet ezek korrekt módon írják le a belis igazságügy területén teljesen egyetértünk azzal, hogy az előadó nagyobb átláthatóságot szeretne a meghirdetett az elesidetések kapcsán, ugyanakkor több kérdésben is vannak fenntartásaink. Például az EU általános költségvetése kapcsán az előadó felszólítja a tagállamokat, hogy a az éves beszámolókban bontsa le az összegeket részletekre, annak ellenére, hogy a jelenlegi gyakorlat megfelel az eddigi szabályoknak. Nos, ez olyasmi, amit az új rendeletről tárgyalásokat folytató kollégáknak kell eljuttatni információként, ugyanakkor nem meggyőződésem, hogy a mentesítésről szóló jelentés részét kellene, hogy képezze ez, főként azért, mert a jelenlegi rendeletet mi is megszavaztuk. Ugyanez igaz az Euro Just témájában. Az Eurojust igazgatójának, illetve vezetői irányítói kollégiumének az összetétele kapcsán azt hiszem, hogy a határ, hatáskörön túlmutató lenne ez. A tagállamok és nem az ügynökség döntésétől függő dolgokról van szó. Az alapjogi tisztviselőnek odaítélt pénzek folyamatosan nőtek az évek során. Egyre több a tennivaló, ez világos, de a ügynökség pozitív fejle- kapcsolatos pozitív fejleményeket is mindenképpen érdemes hangsúlyozni. Az Europol kapcsán az Internal Referral Unit-ra való utalás szerintünk nem idevaló, a munkájukat dicséretet, munkájuk dicséretet érdemel. Az EULISZA kapcsán az előadó az IT projektek kiszerződésével kapcsolatban tehát megjegyzést, nos nem dolgoznak elegen az ügynökség, ez ennek köszönhető. A mandátum kapcsán pedig a, nem a mentesítésről szóló jelentésben kell erről beszélni. Vannak még olyan hivatkozások, amelyek szerintünk nem relevánsak egy ilyen jelentésben. Az EDPS operatív munkával kapcsolatos bekezdések, az alapjogi ügynökség eh, mandátuma, vagy a CIPOL kurikulumával kapcsolatos egyértelmű példái ennek. Természetesen ezt az álláspontot tudjuk támogatni, de csak akkor, hogyha ezt a megfelelő dosszéban kerül ez megelmítésre, nem a mentesítés kapcsán. A részletes európai szemvőszéki jelentést az ügynökségek kapcsán már nagyon várjuk annak érdekében, hogy tisztában lássunk a bel- és igazságügyel kapcsolatos ügynökségek gazdálkodását illetően Egyébként pedig a dosszéval kapcsolatban remélem az elkezdő születekben jó az együttműködés a kollégákkal. Köszönöm szépen a néppárt nevében Roberto Metzolának. Eh, Katarina Csinicsi következik. Sí, grazie, grazie, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani franc kollégának a 2017-es mentesítésekhez készített véleményéért és abszolút egyetértünk, egyetértünk a munkájával. Szeretnék egy-két belügyi igazságügyi ügynökségre kitérni, hiszen ezeknél, ezek az ügynökségek találkoztak a legösszetettebb kihívásokkal, tehát nyilván az alapjogok, alapvető jogok és a biztonság az a két terület, ahol nagyon sok a kihívás, és igyekeznünk kell azon, hogy jól koordináljuk a igyekezniük kell azon, hogy jól koordinálják a munkát, az előttem szólók észrevételei kívül, tehát szeretnék még gyorsan kitérni az Eurózsa-ra, az igazságügyi együttműködési egységre. Nagyon fontos ez. A szabadság, jog, igazságoság és jogérvényesülésének a térségéről, különösképpen akkor, hogyha tudjuk, hogy ugye az Európai Ügyészség majd nemzetek feletti átévelő ügyészség is megkezdi a munkáját. Volt már itt racionalizálás, új rendelet elfogadása, és így tovább, és igen, jelentős dolog az, hogy a számvevőszék jelentésében már megfogalmazódik, hogy az adminisztratív és pénzügyi irányítása az ügynökségnek javulást mutat az elmúlt időszakban. Metzola asszony, ahogy kiemelte, az EU-Líza tényleg egy olyan ügynökség, amely a legkomolyabb kihívásokkal néz szembe, az összekapcsolt adatbázisok, a modern technológia, és így tovább. És ezért, ahogy azt a szembevőszék is mondta, illetve az előadó is mondta, a kiszervezés egy kicsit túlzott ennek az ügynökségnek az esetében, és talán érdemes elkerülni azt, hogy külső felektől függjön az ügynökség. A valóságban gyakorlatilag a személyzet hiányára vezethető vissza ez a probléma. És ezzel egyetértek Metzola asszonynal. Végül pedig az EASZ-óra szeretnék még kitérni. Voltak itt is kritikus pontok az ügynökség irányításában, a számvevőszék ezt megállapította, és a pénzügyek, pénzgazdálkodásban is. Viszont ennek az ügynökségnek a szerepe szintén nagyon fontos. Ugye az Európai Menetkültügyi Támogatási Hivatal esetében két aspektust kell mindig észben tartani, amikor döntéseket hozunk. Szerintem ez a hivatal, ez az ügynökség jó úton van, a kritikákra reagál, az új ügyvezető igazgató egyébként eljött, és abszolút elfogadta, hogy a számvevőszék észrevételeire eh, reagál, és a belső ellenőrzések rendszerét átalakítja. Tehát úgy gondolom, ahogy mondtam már, a felmerült problémákat az ügynökség megoldja, a jó úton jár, és ezt figyelembe kell, hogy vegyük, amikor a mentesítése kapcsolatos értékelést végzünk. Én rendelkezésre állok, ezt mondom az előadónak és a többi árnyék előadónak, és köszönöm szépen a munkát. Nagyon fontosak ezek a mentesítések. Elnézést kérek, a hangom az teljes katasztrófa. Thank you very much, Katarina. I think that's it for the Köszönjük Katarina Kinicsinek. Szeretne még valaki hozzászólni ezen a ponton? Részt vettem a belis ügynökségekkel kapcsolatos ülésen. Ez volt az első ilyen típusú, de rengeteg egy ügynökség van a belis igazságügy területéhez tartozóan, és nagyon érdekes volt hallani az ő véleményüket, illetve a kollégák véleményét, Metzola, Kinicsi, Franz kollégák véleményét, azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy az aktív, eh, Libében dolgozó aktív kollégák eh, valóban mm, komolyan veszik ezt a kérdést. A mentesítés kapcsán annyit hadd fűzzek hozzá az Eurojust kapcsán, valóban aránytalanul kicsi a költségvetésük a többi ügynökséghez képest, de hát nekik némileg ügyészi feladatuk van, amikor az Európol és mások befejezték a vizsgálatot vagy a nyomozást, tehát van abban logika, hogy a költségvetésük így alakul. Ugyanakkor lehet, hogy érdemes újra gondolni mindezt. Ezért Katarinának annyit mondanék, hogy az ügynökségek kapcsán tartott ülésen napirendre került ez a kérdés. Az eljázó reformja kapcsán az Olaf jelenlegi vizsgálatától eltekintve is biztos vagyok benne, hogy erről még fogunk beszélni, de hát az is világos, hogy a reformok folyamatban vannak, és voltak pozitív fejlemények ez ügyben, főként mivel egy olyan ügynökségről van szó, amire óriási szükség van, Metzola asszony és mások árgus szemekkel követik figyelemmel a dolgok alakulását, remélem a jövőben is így marad ez, de hát körültekintőnek lennünk, ahogy ezt Kinicsi asszony is mondta, voltak más mentesítéssel kapcsolatban felmerült kérdések is. Tudom, hogy mennyire fontos ez a munka, és nincs még egy olyan szakbizottság az Európai Parlamentnek, amelynek ennyi ügynökséggel kapcsolatban kellene munkát végezni. Még egyszer köszönöm a kollégák munkáját ez ügyben, hogyha van még valaki, nincs, akkor Franz úrnak adom vissza a szót, hogy lezárja ezt a vitát. Tehát úgy tűnik, hogy nincs mit mondani az árszó ügyben, de vagy igen? Köszönöm szépen a kollégáknak a felajánlásait, élni fogok velük, és előre várom már a velük való együttműködést. Köszönöm. Köszönjük, ez valóban szűkszabú volt. A módosítók benyújtásának a határideje december 6-a. A 27-es napi rendi pontra ugrunk tovább. Véleménytervezet az előcsatlakozási rendszerek eh, kapcsán. Az előadónk Bodó Valero, aki most érkezik Bodil csak szépen nyugodtan nem sietünk sehova, és hogyha Bodi elfoglalta a helyét, akkor neki láthatunk a következő napi rendi pontnak. Okay, I thought I was very early. Azt hittem, hogy még túl korán is ideéltem volna. 11-10-re volt kérve napi rendi pont. Hát igen, megint fel gyorsultak az események itt, mondja az elnök. A legutóbbi ponton elég gyorsan túlugrottunk. Készen állsz? Mehet? Csak szépen nyugodtan, nem kell rohanni sehova. Ahogy azt említettem, véleménytervezetről van szó az előcsatlakozási támogatási eszközök témájában. Svédül fogom elmondani, mindenkit kérem tegye fel a felhallgatóját. Csaj Bodul, hogyha készen állsz. Jó? Nu talar vi om det här inrättandet av instrumentet Ahogy elmondtuk, az előcsatlakozási támogatási eszköz, rövid nevén IPA 3 létrehozásáról szól eh, a tervezet. Bosznia-Hercegovina, Albánia, Izland, Montenegro és eh, Macedónia volt jugoszláv köztársaság támogatásáról lenne szó. Három fontos kérdés van, amiről szót kell ejtenünk eh, ezzel a rendelet tervezettel kapcsolatban. Például fontos az, hogy a Nyugat-Balkán számára egy új stratégiát fogadjunk el, és ez a pénzügyi eszköz, támogatási eszköz ebben fontos szerepet kell, hogy játszon, akár csak a Törökországgal való együttműködésben. Fontos, hogy a már meglévő szabályozásokhoz kapcsolódjunk, azokat kiegészítsük, és a felsorolt országoknak segíteni kell a csatlakozását ezzel a pénzügyi eszközzel. Természetesen itt különböző politikai területek vannak, például a klímavédelmi politika, ez egy rendkívül terjedelmes terület, aztán itt van a migráció, illetőleg az európai biztonság növelésének a kérdése. Ezek mind-mind olyan célok, politikai területek, ahol az Európai Uniónak támogatnia kell a felsorolt országokat. Megkíséreltem elkerülni azt, hogy ez a rendelet, ez a szabályozás más alapokra vonatkozó szabályozásokkal átfedéseket mutasson, ami például a migrációt és a biztonság kérdését illeti. Most keresem éppen a megfelelő papíromat. Nagyon sok olyan alap van, amely itt támogatást nyújt, és ezáltal a működési területe átfedést mutat. A kérdés az, hogy hol húzzunk itt határokat közöttük. Itt van a migráció és a határvédelem kérdése, ez a két nagy terület de itt van az integrált határvédelemmel kapcsolatos új alap, valamint a e, menekültügyi és migrációs alap, és vannak további alapok is. Ezek mind olyan pénzek, olyan források, amelyek valamilyen formában, valamilyen szinten a migráció problémának megoldását hivatottak elősegíteni. Fontos, hogy e, ezeket az érintett országokat e, előkészítsük a későbbi Európai Uniós csatlakozásra, úgyhogy szerintem fontos lenne, hogyha a migráció aspektusát kihagynánk ennek az eszköznek a működéséből. Az emberi jogok tiszteletben tartása, a demokrácia, a jogállamiság kérdése, a közigazgatás reformja, a hatékonyságának növelése. Ezek mind-mind fontos kérdések, fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy olyan rendeletet fogadjunk el, ami segíti az Európai Uniós jog átültetését, a szociális biztonság és a fejlesztés, a szociális befogadás kialakulását ezekben az országokban. Fontos, hogy a területen belüli kohézió együttműködés is növekedjen, és ezáltal is előkészítsük ezeket az országokat az Európai Uniós csatlakozásra. Van sok olyan javaslat, aminek az a célja, hogy kicsit módosítson a bizottsági rendelettervezeten, de ezek a javaslatok nagy részt a migrációra helyezik a hangsúlyt. Véleményem szerint vannak más kérdések, amiket itt előtérbe kellene helyezni, és azt is gondolom, hogy a nehéz helyzetű vagy gyenge társadalmi csoportokat, például a romákat is megfelelőképpen figyelembe kell venni. Ez is segíteni a társadalmi kohéziót az adott országban. Meg kell nekik is adni a társadalmi perspektívát, és természetesen a határvédelem kérdésére is figyelmet kell fordítanunk. Fontos, hogy a társadalmi kohéziót, a társadalmi befogadást, a növekedést, a fejlődést segítsük. És segítsük azoknak a munkamódszereknek az erősödését ezekben az országokban, amik ebbe az irányba mutatnak, és amelyek segítik az európai szervezetekkel való együttműködést, ez majd a későbbi eh, együttműködést eh, is segíti. Fontos, hogy a fiatalokba, a fiatal generációkba is befektessünk, tehát az ő képzésük, az oktatás is fontos, a diplomáknak, a különböző végzettséget igazoló okiratoknak a kölcsönös elismerése is fontos kérdés. Ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek eh, ebbe a támogatási eszközbe beletartoznak. Várom már az együttműködés az árnyék előadókkal. Köszönöm szépen, elnök úr. Valerio asszonynak köszönetet szeretnék mondani. Egyetértek azzal, amit mondott. Valóban roppant fontosnak tartom, hogy az IPA 3 sikeres új független eszköz legyen az új MFF-en belül, és hogy 2021-től teljesen felálljon. Ez egy teljesen sajátságos eszköz, amely kézzelfoghatóan segíti ezeket az országokat, akik az unióhoz való csatlakozás útján járnak. Remélhetőleg progresszívan mm, javuló tendenciai országokról beszélünk, társadalmi kohézió, az új képességek, készségek fejlesztése, mind-mind megjelen a határon átnyúló programok szintén megjelenhetnek. Mindezek alapvetően a szom, jó szomszédi viszony alapját képezik, amit én különösen fontosnak tartok, főként amikor a nyugat Balkáról van szó, illetve a Törökországgal folytatott párbeszédről. Ezek szerintem nagyon fontos szempontok, ezért remélem, hogy a jövőben ezügyben jó lesz az együttműködés köztünk, és az előadó asszony erőfeszítéseért pedig köszönettel tartozunk. Köszönöm. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Ha nincs más, akkor Bodilhoz fordulok ismét. Szeretnél valamit zárásképpen hozzáfűzni? Jaj, bocsánat. Nagy úr, parancsoljon. Sorry, thank you. On behalf of uh, Mr. Sogor. Köszönöm szépen. Sogor úr nevében szeretnék röviden felolvasni pár keresetlen szót, aki nem tud jelen lenni. A néppárt álláspontja a következő. Az előcsatlakozási folyamat a demokratizálódást nagyban segíti, a változásokat és a reformokat a tagállamban, az adott országokban, mert a Schengeni csatlakozási kritériumokat az EU szigorúan felügyeli, még azt is mondhatnánk, hogy egészen mostanáig az Európai Unió hatékonyabban védte az alapértékeit ezen időszak alatt, mint a csatlakozást követően. A tapasztalataink azt mutatják, hogy a jogi, gazdasági rendszer megváltoztatása és a visszafordíthatatlan változtatások bevezetése nem könnyű feladat. Ezért érezzük olyan fontosnak, hogy a reformokat amennyire csak lehet támogassuk, pénzügyi eszközökkel is, a meglévő kihívásokban ugyanis bővelkednek ezek az országok. Sógor úr szerint a, a demokratizálódás folyamata az, az igazságszolgáltatás reformja, a korrupció elleni harc, a szervezetbűnözés elleni harc, ezek azok a területek, ahol segíteni kell ezeket az országokat. Az Európai Unió alapértékeihez kapcsolódva Sogor úr szerint a kondicionalitás megerősítése jó ötlet lenne, méghozzá úgy, hogy az Európai Bizottság az előcsatlakozási támogatásokat felfüggeszthetné abban az esetben, hogyha jelentősen és következetesen megszegik a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása, az alapjogok tiszteletben tartása és a jogállamiság terén, ahogy azt az Unió elvárja az előzetes megállapodások során főként azért, mert a Nyugat-Balkán viharos közelmúltbeli történelme meghatározza a régió alakulását. Úgy érezzük, hogy a politikai párbeszéd, a megbékélés, a kisebbségek jogai, a szomszédsági viszonyok erősítése, a regionális gazdasági integráció mind-mind támogatandó célok a biztonsági migrációs és határellenőrzési célokra szánt pénzek megkurdításának javaslatával egész egyszerűen nem tudunk egyetérteni, mert nem érezzük, hogy az egy valós érv, hogy ezek máshol megjelennek. Lehet, hogy más alapokból hasonló témákat, területeket finanszíroznak, de ezek elsősorban a tagállamokat célozzák, nem az előcsatlakozásban lévő országokat. Ugyanakkor támogatjuk azt, hogy az átfedésben lévő tevékenységek finanszírozásával kapcsán nagyon komoly védgaranciákat építsünk be annak érdekében, hogy különböző uniós eszközökből ugyanazt a célt kétszer ne lehessen finanszírozni. Ezzel természetesen egyszer együtt értünk. Sogor úr pedig reméli, hogy nagyon konstruktív lesz az együttműködés ez ügyben. Köszönjük Nagy úrnak, hogy Sogor úr által hagyott űrt megpróbálta betölteni itt a szakbizottságunkban. Nem tudom, hogy akkor ezzel most hol tartunk? Szeretne még valaki hozzászólni? Járóka asszony? Elnök úr, csak akkora van időm. To, uh, highlight one point. Szerettem volna valamit hozzátűni. A nyugat-balkáni ülés miatt kellett elmennem egy pillanatra. Nagyon komoly vita alakult ki annak kapcsán, hogy ezeket az alapokat hogyan és mire használják fel az adott országok. Az IPA keretében rengeteg forrás állt rendelkezésre a szegénység megoldására. Nem azért nem használják fel ezeket a pénzeket, mert nem akarják, hanem mert nem tudják, hogy hogyan lehetne ezeket felhasználni. Ezt tudós ember szempontjából nagyon érdekesnek tartom, éppen ezért abban kellene igazán segíteni ezeket az országokat konkrétabban, hogy, hogy ezek a pénzek hogyan felhasználhatók. Ezek a pénzek bent maradnak, aztán pedig a program véget ér. Valahogy nem, nem tudják, hogy hogyan lehetne ezeket felhasználni. Néha ez egyébként ez már aktív tagállamokkal is előfordul, éppen ezért kell a bevált gyakorlatokat megosztani velük. A párbeszéd lehet az, ami segít ebben az ügyben. mi lenne akkor, hogyha ilyen csomag megoldásokat kínálnánk? Én tudom, a szegénység ügyében, vagy az alapjogi kérdésekben, például az ember csempészet ügyében azt hiszem, hogy nem elég pénzt adni, hanem a pénz felhasználását is támogatni kell. Egyébként Sógor által javasoltakkal egyetértek. Jó, köszönjük szépen Járok Oliviának az elmondatokat akkor Bodilnak adom vissza a szót, hogy zárja le ezt a vitát, de még előtte talán meghallgathatnánk az Európai Bizottságot. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlök mindenkit. Az Európai Bizottság természetesen üdvözli eh, Valéro asszony által készített eh, eh, jelentést, hiszen mindannyiunk számára fontos kérdés ez bizonyos kérdésekben a marginalizált közösségek eh, integrációja kapcsán csak egy kérdést említsek. Valóban ez prioritás jelent az Európai Bizottság számára, rendeletjavaslatban is megtalálhatóak ezek a területek eh, a tematikus prioritások eh, között a mellékletekben szerepelnek a részletes tematikus prioritások, illetve a jogállamiságra vonatkozóan az önök által említett területek szerepelnek például a nemzetközi védelem, az esélyegyenlőség, a D cégkitűzéssel kapcsolatban pedig a társadalmi gazdasági fejlődés vagy fejlesztés kapcsán is megjelennek olyan témák, amelyek pontosan a szociális védelem vagy befogadáshoz kapcsolódnak. Egyetértünk azzal a megjegyzéssel, hogy az különböző pénzügyi eszközök átfedését mindenképpen el kell kerülni. E tekintetben egyetértünk önökkel abban, hogy a többéves pénzügyi keret előkészítésében valahogy meg kell próbálnunk a különböző pénzügyi eszközöket valahogy úgy integrálni, hogy ezek eh, valóban jobban eh, működjenek. Ez ügyben szívesen megosztjuk önökkel a további javaslatainkat, véleményeinket, most pedig annyit mondhatok, hogy remélem, hogy jó lesz az együttműködés közöttünk ebben a témában. Köszönjük szépen az Európai Bizottságnak, természetesen az előadóval Bodillal zárjuk a vitát. Köszönöm mindazoknak, akik már eddig is hozzászóltak a módosítókat pedig már tűkön várom. Úgy érzem, hogy nagyon érdekeseket fognak javasolni a kollégák. Érdeklődve hallgattam az önök eddigi javaslatait. A módosítók benyújtásának a határideje december 3-a délután 5 óra ezután fogunk, fogjuk tárgyalni a módosítókat, a szavazásra pedig január 10-én kerül sor itt a szakbizottságban, amennyire jól ismerem a tervezett menetrendet. Köszönöm. Köszönöm én is a kollégáknak. 28-as napirendi pontra ugorhatunk, hogyha megérkezik az előadónk, Niedermüller kollégát várjuk a 28-as napirendi ponttal kapcsolatban mi legyen. Szerintem egy rövid technikai szünetet fogok elrendelni ismételten. Kedves kollégák, azt javaslom, hogy újabb, újabb technikai szünetet rendeljünk el 10, azaz 10 percre, amíg Nider Müller urat várjuk. Elnézést kérek, úgy tűnik, hogy ma délelőtt erre többször sor kerülhet, de hát jó néhány más bizottságban is szavazni kell. Azt tudom, hogy Niedermüller úr már úton van. We're, we're running uh, ahead of schedule also. So if we could pause for 10 minutes, then we'll begin. Tehát 10 perc múlva folytatjuk 28-as naprendi ponttal. Dear colleagues, thank you for your patience. Kedves kollégák, köszönöm a türelmüket. Megkezdjük tehát a 28. pontunk tárgyalását. Niedermüller úrnak fogom átadni a szót, aki az Európai Unió menekültügyi ügynökségéről tehát fogja bemutatni a frissített megbízatás tervezetet. Minden eljárás jogi lépést eh, ebben a eddig példátlan, egy kicsit példátlan esetben át kellett eh, tekinteni. Ugye benyújtották a ugyanolyan eljárás szám alatt a módosított javaslatot, és bár 2016-ban mi elfogadtuk a megbízatást, eh, intézményközi tárgyalások voltak, és a parlament előadója, a parlament tárgyalási csapata nevében már figyelmeztette a biztost, és azt mondta, hogy a parlament támogatja az előzetes megbízatás tervezetet, és hogy ezt a megerősített eh, dokumentumot, megerősített eh, mandátumot fogadjuk el. Ma volt egy elnökségi ülés, amely a jövőre nézve tárgyalta a lehetséges eseményeket. Biztos vagyok benne, hogy az előadó Niedermüller Péter fog bennünket tájékoztatni erről, úgyhogy át is adom neki a szót. Kérem, hogy eh, mondja el a lényeget. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy már említette. Nagyon hosszú a története ennek a dossziénak, hosszú az előtörténete, és ahogy említette, már megállapodásra jutottunk a Máltai elnökség alatt ez volt politikai megállapodás volt a szövegről, és 2017. júniusára datálható ez, ami után sokáig nem történt semmi. Aztán 2018. szeptemberében az Európai Bizottság új javaslatot nyújtott be, ahogy mondta, ugyanazon eljárás szám alatt. Gyakorlatilag ez példanélküli az Európai Parlamentben, és ennek jó oka is van egyébként, tehát ilyen még nem volt, hogy ugyanolyan eljárási szám alatt benyújtottak volna egy másik javaslatot, pláne azután, hogy a parlament már elfogadta a előző álláspontját. Annak érdekében, hogy reagálni tudjunk a bizottsági javaslatra, igen jelentős eljárás jogi nehézségeken kellett felül emelkedjünk, és még a saját belső szabályzatunkkal is nehézségekbe ütköztünk. Aztán 2017. júniusában ugye a társjogalkodók megállapodtak, és amel, attól függetlenül, hogy technikai szinten tárgyaltak a szövegről, és konszolidált szöveg jött létre preambulum bekezdésekkel együtt, tehát hogy ez azt jelenti, hogy megvolt a teljes szöveg, és ez készen áll, elfogadásra készen áll, és ennek ellenére a bizottság újra megnyitja ezt az egészet az újabb javaslatával. Én úgy gondolom, hogy a módosított bizottsági javaslat nem ö, viszi a társjogalkotókat egyáltalán ö, semmivel se közelebb az új jogszabály elfogadásához még a mostani parlamenti ciklusban, a mostani ciklus alatt, hanem inkább még bonyolultabbá teszi ennek a javaslatának az elfogadás, ennek a javaslatnak az elfogadását, hiszen a menekültügyi csomagon kívüli dossziékhoz köti ennek a dossziének az előrehaladását. A menekültügyi ügynökségnek fel kell állni mi előbb, és a máltai, ügynökséggel elfog, máltai elnökséggel elfogadott megállapodás az egyetlen, amely működőképes. Tehát sürgősen az előzetesen elfogadott konszolidált szöveget kell megvizsgálni. Az elmúlt évben elvégzett munkára kell alapozni a mostani előrelépést, hogy végre el lehessen fogadni a dossziét. A bizottság azt mondja, hogy az előzetes megállapodás szövegét beépítette, de a javasolt módosítások azok túllépnek az eredeti rendelkezéseken, a szellemükben is és részleteikben is, és még ennél is fontosabb, hogy a, és ez a bizottság saját szavaival élve, illetve a saját vélei, véleményemet mondva, az új javaslat nem teljes. Hogyha ezt elfogadják a társjogalkotók, és integrálják a társjogalkotók, akkor a bizottság újra más részeket meg kell, hogy nyissa, tehát az operatív és technikai segítségnyújtásra vonatkozó részeket, az adatvédelmi rendelkezéseket és más ehhez kapcsolódó eszközöket újra meg kell nyitni. Úgyhogy én mindennek a fényében azt gondolom, hogy a módosított javaslat oda vezet, hogy az egész szövegről meg kell nyitni újra a tárgyalásokat, tehát az egész ideiglenes megállapodást sodorja veszélybe. Mindez azt alakította ki bennem, hogy szerintem Komoly eltolódást, elmozdulást okoz a bizottsági javaslat a menekültügyi ügynökség megbízatásában és működésében, és mivel nagyon sürgős egy ilyen ügynökséget létrehozni, megteremteni, ezért azt mondom, hogy ez a módosítás komolyan veszélybe sodorja ezt a munkát, és a két társjogalkotó állapodott meg, politikai kompromisszum, kompromisszumot kötve, és engem komolyan megdöbbent, hogy a bizottság visszajön, és újra letesz az asztalra egy javaslatot a témában. Tehát én nekem meggyőződésem, hogy a máltai elnökséggel elért ideiglenes megállapodás az egyetlen stabil, robusztus alapja az Európai Unió menekültügyi ügynöksége létrehozásának, és ez a megbízatás tervezet tartalmazza a szükséges rendelkezéseket a bizottság által benyújtott módosításokra nincsen szükség. Volt ma egy rövid ülésünk Avramopulos biztossal és az osztrák elnökséggel, és meg fogunk próbálni valahogy közösen megoldást találni erre a helyzetre, valamilyen előrelépést elérni. Köszönöm szépen! Köszönöm Péternek ezt a munkát, és hogy tájékoztatta a bizottságot a fejleményekről. Nézzük meg, hogy vannak-e mások, akik szólni kívánnak Carlos Coelho a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, amikor a bizottság javaslatát múlt októberben megvitattuk, én akkor elmondtam, hogy szerintem megszületett a megállapodás, az asztalon fekszik, és Amennyire én tudom, ez volt az első menekültügyi dosszié, ahol a társjogalkotók előzetes megállapodást értek el, és ez most már majdnem két éve. Egyáltalán nem tudjuk, hogy az Európai Bizottság miért választotta ezt a, az eljárást, és azt sem tudjuk, hogy most a tanács mit akar, de abban biztos vagyok, hogy mit kell tenni az új menekültügyi ügynökséget el kell, hogy fogadjuk, jóvá kell, hogy ezt adjuk, még a ciklus lejárta előtt. Ezt a célkitűzést el akarjuk érni. Az előadó Niedermüller Péter által választott út a helyes út, és számíthat a teljes támogatásunkra. Az Európai Bizottság új módosításait mi azzal váltanánk fel, ami valóban az asztalon fekszik, ez az e, ideiglenes megállapodás, ahogy Péter elmondta, ez az egyetlen robusztus alapja ennek, és ő számíthat a támogatásunkra a gyors munkában. Én arra sürgetném a bizottságot és az elnökséget is, hogy fogadják el minél előbb a menekültügyi ügynökséget megteremtő jogszabályt. Köszönöm szépen, kiváló, nagyon támogatja az előadó álláspontját. Köszönöm, Carlos. Kérdezem Sofit, hogy mondaná valamit. Én is teljes szívemből támogatom mindezt, elnök úr. At the way. Well, first... Még azt mondanám el, hogy engem mennyire bosszant, hogy a bizottság elfogadja, hogy a tanács eszközként használja. Teljesen szükségtelen a másik irányelv is, amit újra elővettek, és az egész menekült ügyi csomagon bármilyen előrelépést akadályoz a tanács. Ez szégyenletes. Hát nézzük meg, hogy most már a negyedik tél következik, ahol az emberek le ragadtak, elakadtak Görögországban, és sátorban töltik a telet, hát szerintem akkor fogjuk ezeket az embereket, és telepítsük őket a sátrakba, hogy töltsék el a telet, aztán meglátjuk, hogy utána mit tesznek. Miért fogadjuk el, hogy erről egyáltalán beszélünk az ilyen új dossziékról, miközben a tanács az egészet blokkolja a menekültügy témában? Nem kellene egyáltalán intézményként új javaslatokkal foglalkoznunk. Köszönöm, Sophie a menekültügyi csomag blokkolása a tanásban valóban dühítő. Van-e még valaki, aki szeretne szólni, mielőtt a bizottságnak adom át a szót? Ha nincs, akkor ezután a kedves kis bevezető után az eszközként használt bizottság legyen szíves fejtse ki az álláspontját. Köszönöm szépen, elnök úr! mi is köszönettel tartozunk az előadónak, hogy prioritásként kezelte ezt a dossziét, és hogy gyorsan elkészítette a jelentést tervezetét, illetve köszönetet szeretnénk mondani Niedermüller úrnak, hogy Avramopoulos úrnak lehetőséget biztosított arra, hogy az előadóval és az ennék előadókkal egy egyébként nagyon fontos és hasznos megbeszélést tartson. Reméljük, hogy minél hamarabb meg tudunk állapodni annak érdekében, hogy a parlament mandátumának lejárta előtt megállapodás születjen. Különösen nagy örömünkre szolgál, hogy az Európai Bizottsággal egyetért Niedermüller úr, hogy a menekültügyi ügynökség megerősítése nélkül elképzelhetetlen a jól működő európai menekültügyi rendszer, hiszen egyre nagyobb nyomás nak vannak kitéve egyes tagállamok, éppen ezért akartuk ezt a javaslatot benyújtani. A javaslatunk alapvetően azt célozza, hogy egyértelmű legyen a jogi mandátuma ennek az ügynökségnek, olyan operatív segítséget nyújthasson a tagállamoknak, amelyre szükségük van. Hadd hangsúlyozzon el ezen alkalomból, ahogyan azt a Libe ülésen októberben már jeleztük, amikor is benyújtottuk a javaslatot, hogy ez a módosított javaslat a politikai megállapodást, amelyre jutottak tavaly a társjogalkotók, nem akarja megváltoztatni. Ezt a politikai megállapodást teljes mértékben, tiszteletben tartja. Mi a célja akkor a javaslatnak? Nos, pontosan az, hogy erre az előzetes megállapodásra építve, figyelembe véve az azóta főleg Görögországban és Olaszországban nyert tapasztalatokat, bebizonyítsuk azt, hogy az operatív segítséget eh, még inkább ki kell terjeszteni a tagállamoknak. Éppen ezért ezen okokból reméljük, hogy a parlament hozzá tud járulni ezen korlátozott változtatásokhoz, és egyetértenek velünk, hogy ezeknek igenis értelmük van, és ezeket érdemes bevezetni. Végezetül a más eh, menekült ügyi vagy menekült jogi eszközökhöz való kapcsolódás ügyében ezek jelenleg úgymond szögetes zárójelben vannak. Úgy érezzük, hogy ezekkel technikai szinten gyorsan tudunk valamit kezdeni. Ha kell, akkor a jelenlegi eszközökre való utalással ez nem szabad, hogy a megerősített ügynökségi mandátum útjába álljon. Éppen ezért Reméljük, hogy minél hamarabb elkezdődhetnek erről a tárgyalások, addig is készen állunk arra, hogy technikai szinten bármiféle olyan kérdésről tárgyaljunk, amely esetleg önökben felmerül. Köszönöm a figyelmüket. Kérdésekben nincs hiány, de hát ezeket már feltettük azelőtt is, hogy szót kapott volna. Péter, már azt hiszem elmondtál mindent, amit akartál, nem tudom, újra ugyanazt el akarod mondani, mert eh, tehát ma reggel akkor volt egy eh, találkozó Avramopoulos erről szeretné valamit mondani? Hát igazából nincs mit hozzáfűznöm az elmondottakhoz. Ma reggel valóban volt egy ülésünk, értek az Európai Bizottság képviselőjével abban, hogy ez egy építő jellegű ülés volt, hogy jövő héten lesz egy árnyékelődői megbeszélésünk. Mi persze megpróbálunk majd eredményre jutni, óriásiak a véleménykülönbségek, a parlament mindig megpróbál egyébként ügyben is konstruktívan eljárni, meglátjuk, hogy jövő héten mit tudunk elérni mégis. a menekült ügyi csomag előadóival még a mai nap során lesz egy megbeszélésem. Úgy érezzük, hogy egy új, friss stratégiára lesz majd szükség. Mert nagyon komoly pillanatban járunk, Éppen ezért köszönjük szépen Niedermüller Péternek, köszönjük az árnyék előadóknak is a hozzászólásukat. A módosítók benyújtásának a határideje december 3-a, majd meglátjuk, hogy pontosan a nehézségeken hogyan sikerül felülemelkednünk. Köszönjük még egyszer Niedermüller Péternek. Kedves kollégák, azt hiszem, folytathatjuk a következő napi rendi ponttal. Itt van mindenki, akinek itt kell lennie? csodás, kedves kollégák! Az utolsó napi rendi pontunkhoz érkeztünk ma délelőttünkön. A líbiai helyzet és a különböző mentőakciók eh, helyzete kerül napirendre. Miért van, került ez ma napirendre? Hát nyilván nem most először szerepel ez itt a Libel Szakbizottságban a napirendünkön. Október 10-én már vitát folytattunk a UNHCR-rel, az IOM-mel arról, hogy ezekről a híres földközi tengeri eh, kiszállási vagy partraszállási platformok ügyében mit lehetne tenni, illetve a különböző ilyen eh, tartóközpontok eh, ügyében. Majd tulajdonképpen ennek következtében lesz egy rövid prezentáció. Először is a jogi szolgálat véleményét fogjuk meghallgatni, amit mi kértünk azzal kapcsolatban, hogy ezek a patraszállási platformok mennyire eh, eh, kompatibilisek az eh, uniós joggal. Kedves kollégák, nyilván önök is látták a különböző ebben a témában készült sajtóbeszámolókat, beszéltem az újságírók egy részével is, akik ezeket készítették, tehát mindenképpen fontos arról beszélni, hogy hogy, hogy is állnak a dolgok a júniusi tanácsi következtetések kapcsán. Általában a Search and Rescue témáról kell beszélgetnünk, és főként a líbiai partraszállási platformokról, hogy ez milyen következményekkel van a menekült ügyre, főként mivel ennyire instabil a helyzet itt. Az Európai Bizottságot pedig meg kell kérnünk arra, hogy Verzsia asszony szóbeli kérdésére reagáljon Tripolival kapcsolatban. Október 1-én nyílt járt le ennek a határid, addig kellett volna választ kapnunk, addig sem, azóta sem kaptunk választ, ezért a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a Liben napi rendjére kerül ez a téma. Ezen okokból, illetve azért, mert nagyon nehéz a helyzet, nagyon nehéz kontextusban vagyunk, és komoly aggodalmaink vannak. Nyilván tudja mindenki, hogy hogyan romlik a politikai és a biztonsági helyzet, például ezekben a központokban. Nos, pontosan ezen okoknál fogva kell ezt a helyzetet újra napirendre tűzni itt a Libia Szakbizottságban. Több meghívott előadónk is van, akiknek természetesen majd szépen sorban mind megadom a szót. Az egyik eh, előadónk, ha jól tudom, az most érkezik. Mindannyian eh, meg fognak érkezni, Mindenki nagyon türelmes volt ma délelőtt, jó néhány a technikai szünetet már be kellett iktatnunk. A többi szakbizottság munkájával ütközik a miénk, ezért most azt javaslom, hogy kezdjük azokkal az előadókkal, aki volt előadókkal, akik már itt vannak, és utána majd folytatjuk tovább a megfelelő sorrendben. Kezdjük tehát talán a jogi szolgálat képviselőivel, akiknek a szakvéleményét kikértük. Emlékeztetném tehát akkor a kollégákat, hogy a partraszállási platformok kapcsán kértük ki a jogi szolgálat véleményét. Lehet, hogy egy kicsit igazából ez egy kicsit száraznak tűnik, de Először is az jogi szolgáltatót hallgatjuk tehát meg a partaszállási platformokkal, illetve ezekkel a befogadó központokkal kapcsolatban. Maga a jogi szakvélemény egyébként, amennyire tudom titkos, de egy szobeli összefoglalót meghallgathatunk. Daniel Warren. Daniel Warren-t fogjuk meghallgatni, itt, ha itt van. Parancsolj, Daniel. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Köszönöm szépen. Elnök úr, ugyan a véleményt angolul írtuk, én franciául szeretnék ma szólni. Az Önök Bizottsága az Európai Parlament jogi szolgálatának véleményét kérte arról, hogy ezek a regionális központok és az ellenőrzött központok megfelelnek-e az Európai Tanács 2018. június 28-i következtetéseiben megfogalmazottaknak, tehát mindenek a jogszerűségéről kérték a szolgálat véleményét. Az Európai Tanács ugye a következtetéseiben, amit javasolt, nem volt túlságosan részletes, és a valóságban nehéz volt erről precízen véleményt mondani, hiszen ugye nem ismertük azt, hogy milyen módon működnének ezek a struktúrák a gyakorlatban. Tehát ugye két koncepció van, egyrészt ezek a menedékéremek elbírására szolgáló regionális központok, és ugye a másik az ellenőrzött központok. A regionális központok úgy tűnt, hogy ugye az Európai Unió kívül jönnének létre, miközben ezek az ellenőrzött központok pedig már az Európai Unió területén, tehát ezt vontuk le a tanácsi következtetések olvasatából. De az Európai Unión kívül volna arra is lehetőség, hogy az Európai Unió területén belül jöjjenek létre regionális központok. Ezt legalábbis a bizottság megoldhatónak tartja. Ha ilyen regionális központok létrejönnek az EU-s területen, akkor viszont még nehezebb megkülönböztetni ezt a két fogalmat, hiszen láthat, egyre nő közöttük a hasonlóság. A tanácsi következtetések szerint a migránsok gyors kiválogatását célozza, ezeknek a központoknak a létrehozása, hogy meg lehessen állapítani, hogy kik azok, akik nemzetközi védelmet kell, hogy kapjanak. Azt kérték, hogy ezeknek a struktúráknak a jogszerűségét értékeljük, illetve azt, hogy ugye az orvos területen, Európai Uniós területen lehetnek-e vagy sem. Függetlenül attól, hogy végül majd milyen névvel illetjük ezeket a struktúrákat, Kezdjük azokkal, amelyek az EU-s területen vannak. Hát itt nehéz akadályokat beazonosítani a létrehozásukkal szemben. hogyha figyelembe veszük, hogy milyen célt tűztek ki. Ez ugye az európai menedék, menekült ügyi jogszabályoknak megfelel, tehát jogilag a migránsok befogadására, ilyen központok létrehozására van lehetőség, a, hogyha az Európai Uniós tagállamok területén vannak ezek, és persze, hogy ezek a, a távoli területeket is magukban foglalják, illetve ha ezen kívül hoznak létre ilyen központokat, akkor is. Ugye, ahogy mondtam a bevezetőmben, semmit nem pontosítottak konkrétan, és semmit nem írtak le konkrétan arról, hogy hogyan működnének ezek a struktúrák, és emiatt a jogi szolgálat nincsen abban a helyzetben, hogy a részleteiben tudja értékelni ennek a jogszerűségét. Az biztos, hogy el kell mondani, hogy ezeket a, ezekre a struktúrákra az Európai Unió menekültügyi jogszabályai vonatkoznak. Mindebből kifolyólag a vélemény csak arra terjed ki, hogy a migránsok mozgásszabadságát mennyiben korlátozza ez, hiszen maga ez a fogalom, ezeknek a központoknak a fogalma felveti ezt a kérdést. És gyakorlatilag maga az a kifejezés, hogy ellenőrzött központ, arra engedhet következtetni, hogy egy zárt központról van szó. A 2013 per 33-as irányelv szól ugye a kérők befogadásának a körülményeiről, és itt leírják, hogy ezek a személyek elvben a mozgás szabadságát érvényes, a mozgásszabadsággal élhetnek a befogadó állam területén és ezt a mozgásszabadságot nem lehet korlátozni, kivéve, hogyha előzetesen meghatározott feltételek teljesülnek, és hogyha ez a korlátozás nem szigeteli el az illető személyt magánéletileg, és hogyha az irányelvben szereplő garanciákat és kedvezményeket tiszteletben tartják. Egyébként a tagállamok a menedékkérők számára előírhatják, hogy bizonyos tartózkodási helyet kapjanak, tehát ez az elv, hogy ellenőrzött központokat hoznak létre, ahol a migránsok tartózkodnak, emiatt megfelelhet az Európai Unió rendelkezéseinek, de mondom még egyszer azzal a fenntartással, hogy ugye nem tudjuk, hogy a konkrét szöveg, ami az ilyen központok gyakorlati működését leírja, mit fektetne le. Aztán a, ezek ugye mondom még egyszer, hogyha lehet, annak ellenére, hogy lehetetlen a részletekbe bocsátkozni, mert nincsenek részletek, azt is kiemeltük, hogy a személyek itt fogvatartását lehetnek kivételnek tekinteni a jogszabály alapján, a szükségesség és arányosság elveinek figyelembevételével, és ezen túl, hogy valakit itt tartanak, általánosságban nem lehet ilyen intézkedést hozni, hanem minden egyes esetet külön-külön kell megvizsgálni, és így kell dönteni a konkrét körülmények alapján. A konkrét körülményeket viszont valamilyen fajta jogszabálynak kellene meghatá- kell meghatároznia. Úgyhogy ebben a szakaszban az ilyen struktúrákról az Európai Unió területén belül ennyit lehet mondani. Most térjünk át a menetékkérelmek elbírálására szolgáló regionális központokra, amelyek az Európai Unió területén kívül lennének. Ezzel kapcsolatban annyi értékelést tudunk mondani, hogy ugye itt bonyolultabb a helyzet, itt gyakorlatilag attól függ a a helyzet, hogy hol mentették ki az érintett személyeket, tehát hogyha egy tagállam felségvizein kívül mentették őket ki, akkor az érintett személyre nem vonatkozik az európai menet menekültügyi e, jogszabályok sora, viszont a harmadik ország, aki befogadja őket, a harmadik ország jogszabályai, illetve a nemzetközi szabályok, az 1951-es Genfi menekültügyi egyezmény e, érvényes, már amennyiben az érintett állam által ezt e, ez ratifikálva volt, és egyébként a mediterrán térségben a legtöbb harmadik állam ratifikálta ezt az egyezményt. A, egyébként azt mindig el kell mondani, hogy az Európai Unió bármilyen formális vagy informális megállapodást köt annak érdekében, hogy ilyen központokat működtesen létrehozzon, Ezeknek a központoknak tiszteletben kell tartani az 51-es Genfi menekültügyi egyezményt, a non-refoulement elvét, és csak így lehet létrehozni ezeket harmadik ország területén. Most nézzük azon eseteket, hogyha a migránsokat a tengerből mentenek ki, de nem a tagállamok területéről, ezért rájuk sem vonatkozik az Európai Uniós jogszabály, jog, akkor sem, hogyha egy Európai Uniós hajó mentette ki őket a tengerből. Hát mondjuk azért azt nehéz lenne kimondani, hogy egy tagállam zászlaja alatt hajózó hajó a tagállam területének a kibővítését jelenti, mert itt még további kritériumokat kellene teljesíteni, tehát azért ebben az esetben sem vonatkoznának az Európai Uniós jogszabályok az érintett migráns személyekre, ugyanúgy, mint hogyha valaki a tagállam területén kívül öm, került fel egy hajóra, vagy kívülről mentették, nem vonatkozik rájuk az európai jog, és nem, viszont ha valakit a tagállamokon a tagállamok területén belül mentettek ki, nem lehet az unió területén kívülre küldeni, anélkül, hogy a menedék kérelmét nem bírálták volna el. Hiszen, hogyha nem bírálják el a kérelmét, és az Európai Unió területén kívülre küldik, akkor a reforma elvét sértik meg, a non-reforma elvét sértik meg, ami szembe megy az 51-es menekültügyi, Genfi menekültügyi egyezménnyel és több nemzetközi megállapodással is. Tehát a, az unión, unión területén belül lévő menedékkérőkkel, tehát és migránsokkal nem lehet, el, nem lehet ezt megtenni, hogy az unió területén kívüli regionális központokba küldik őket. De egyébként nem látjuk még a, azt, hogy egy tagállam felség vizein kimentett migráns szemét hogyan lehetne az Európai Unió területén kívül található regionális központba küldeni az általam előbb elmondottak miatt de ismét hangsúlyoznom kell, hogy nem tudtunk részletes véleményt készíteni a jogszerűségről, mert ezeknek a struktúráknak a részletes gyakorlati működéséről a szöveg nem mond sokat. Köszönöm szépen még egyszer, hogy meghallgattak. Köszönöm. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy nagyon bátor kísérlet volt ez. Az Európai Bizottság és a Tanács júniusban mindenfélét össze-vissza hadovált két dokumentumban. Sajnálom, hogy ennyire le kell ezeket szólnom. Talán az Európai Bizottság bővebben is tud arról szólni, hogy hogy állnak a dolgok ezügyben, ezen dokumentum ügyében. Tehát tényleg nagyon bátor kísérlet volt arra, hogy megpróbálják a másodlagos bizonyítékok alapján, ahogy ezt a büntetőkben mondjuk, összerakni valahogy a bűncselekmény helyszínét de ezek az úgynevezett Disembarkation Center néven elhíresült, vagy patraszeresi platform néven elhíresült központok, hogy le, hol lesznek, mik lesznek, lehet ez minden, lehet semmit. Egy eléggé kafkai történet az egész. Június óta alapvetően semmi sem történt egy párszor említette az EU jogot, már ezért tapsot érdemel. Hatszor elhangzott az uniós jog, az unióban és az uniós terül- vizeken alkalmazandó, hogy az, a nemzetközi vizeken mi van, hát emiatt egy kicsit jobban aggódunk. Van a parlamentnek egy saját jogi szakértői véleménye az uniós jog kapcsán ez fél siker. Az IOM-mel és a UNHCR-ral újra egyeztetünk, mint hogy ezt megtettük júniusban, mert ők bizonyos struktúrán belül járnak el. A libiai helyzetet vizsgáljuk most közelebbről. Verzsia asszony kérdésével akik kicsit késve érkeztek volna, azok kedvéért elmondjuk, hogy mi folyik itt. Nos, megpróbáljuk a különböző információ darabkákat összerakni Líbiával kapcsolatban. Az Európai Bizottsághoz intézett szóbeli kérdés a Líbiában fogvatartott menekültek ügyében Verzsia asszony a szerzője. Kérdezzük az Európai Bizottságot. Bergyi asszony nincs itt, de Spinelli asszony eh, megpróbálja eh, Barbara megpróbál helyettesíteni Verzsi asszonyt. Köszönöm szépen, elnök úr. Én képviselem Verzsia asszonyt, aki nem tud ma itt lenni a szakbizottságunk ülésén. Szeptember 4-én eh, egy prioritást élvező írásbeli kérdést intézett az Európai Bizottsághoz, amelyet 20 képviselők, kb. 20 képviselő különböző frakciókból látott el kézjegyével. Azóta sem kaptunk választ az Európai Bizottságtól, annak, érdek, annak ellenére, hogy humanitárius uh, sürgősségi kérdésről van szó. Azóta pedig a menekültügyi helyzet, a Libiában fogvatartottak menekültek helyzete folyamatosan romlott. 8000, közel 8000 menekültet hagyott magára a nemzetközi közösség, akik sürgősen védelemre szorulnak, élelemre és egészségügyi ellátásra. Precíz beszámolókat kaptunk, részletes beszámolókat, amelyek szerint sem élelmiszerhez, sem vízhez nem jutnak ezek a szerencsétlen menekültek, és ennek következtében többen éheznek, és az ember csempészek korábban ezen menekülnek. A UNHCR fő képviselője, menekültügyi főbiztosa ugye az ügynökség, az UNHCR kivonult Líbiából, egyértelmű a helyzet, hogy a menekültek a tengeren megmentett, kimentett menekülteket nem lehet Líbiába visszaküldeni. Ezzel kapcsolatban az első kérdés, milyen intézkedéseket kíván tenni, lépéseket kíván tenni az Európai Bizottság annak érdekében, hogy ezeket a menekülteket evakuálják, azokról beszélek, akiket fogva tartanak Tripoliban, börtönben, és hogyan lehet őket biztos helyre szállítani. A UNHCR-tól kaptunk választ, a bizottságtól nem. A második kérdésünk ez ügyben az Európai Bizottságnak tervezie felfüggeszteni a libiai parti nyújtott támogatások folyósítását annak érdekében, hogy a tengeren megmentetteket, elfogottakat oda helyre ne vigyék, ahol életük őket veszély fenyegeti. Köszönjük szépen, Barbara! Halljuk akkor most az Európai Bizottságot, DG Home-ot, mi történt június óta. Michel Vino, aki a Líbia szakértője, a Digi Home-nak. Örülök, hogy itt van. Ellenőrzött központoknak hívják még mindig? A bizottság még mindig nem érzi, hogy a tör milyen történelmi felhangja van annak, hogyha így nevezik őket. Ellenőrzött központokba teszünk embereket? Most komolyan? Nem, még mindig nem értik, hogy ezzel mi a baj. Már a, a, ahogy hangzik, a hangzása is borzasztó. Az önök fülét ez nem bántja? Talán leülhetnénk és beszélhetnénk erről egy bizonyos ponton. De té- tényleg, tényleg nem érzik, hogy ez így nem, nem fog menni, hogy ez milyen címet tünteti fel az Európai Uniót? Lehet, hogy lehet, hogy én, én, csak én érzem így, csak az én fülemet bántja. Az értékekre épülő Európai Uniót milyen színben tünteti az fel, hogyha hogy... De, mielőtt elfelejtem, azelőtt szerettem volna ezt mindenképpen így felvetni. És most pedig szívesen hallanánk bővebben arról, hogy mi történt a javaslatról, hogy haladnak az ügyek ez ügyben. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is a bizottság részéről a parlamenti kérdés se foglalkozunk, nem sokára megkapja ezt az önök parlamentje általánosságban. Akkor röviden beszámolnék arról, hogy hogy állnak most a dolgok. Néhány adatot, statisztikát is megosztanék önökkel. egyen érkeztek október közepéig. Ez 2017-es hasonló időszakhoz képest eh, egy 20% eh, alacsonyabb adat. A Search and Rescue eh, ügyeket a nemzetközi a nemzetközi jog és nemzetközi szabályok szabályozzák. Úgy érzem, hogy ezeket mindenképpen figyelembe kell lenne venni. Az Európai Unió és azon belül az Európai Bizottság a hatáskörei, illetve a nemzetközi jog szabályain belül tud csak eljárni, a tagállamokat segítve, illetve megpróbálva azonosítva hosszú távon azt, hogy hogyan lehet fenntartható, tartós megoldásokat találni erre a problémára. Figyelembe kell természetesen vennünk azt is, hogy az elmúlt évek során a Search and Rescue kapacitások koordinálása és hatékonysága terén jelentős javulást tapasztaltunk. Ez nagyban tekint, köszönhető a tengerparti országoknak, a parti őrségnek, és természetesen a, a Sofia akciónak is a azt hiszem, hogy jobban kell értenünk, hogy pontosan az operatív tervekben mi fordult elő. Nos, a határ megfigyeletként indult, de ennek Search and Rescue, tehát tengeri mentés dimenziója volt. a tagállamok technikai e, és e, más jellegű támogatására van szó. Jogi szempontból e, az, ahol nekünk a tagállamok segítségére kell sietni, ahol valódi veszély áll fönn, ott tulajdonképpen automatikusan a felelős, a területért felelős nemzeti hatóságoknak kell eljárnia. Ugyanez igaz egyébként a ügynökség által koordinált közös fellépések esetében. 2018-ban az ügynökség 86 ilyen mentési akcióban vett részt, körülbelül 4093 migránst mentettünk így eh, meg. Az ügynökség ebben természetesen részt vett, ami a libiai partiőrséget illeti, illetve a koordinációt, amely eddig folyt, mindannyian tudjuk, hogy a libiai partiőrséget az ENSZ illetékes bizottsága egy legitim struktúraként ismer el, amely a jelenlegi nemzeti egyetértési kormánynak tartozik beszámolással. Több tevékenységet is folytatunk annak érdekében, hogy a líbiai parti őrséget segítsük és támogassuk. Az IOM által nyújtott információk alapján a líbiai parti őrség hozzájárult ahhoz, hogy kb. 14 ezer migránst mentsenek eh, ki, akik valóban eh, vészhelyzetben voltak. E kapcsán az európai határ és parti őrség által nyújtott segítség kapcsán a libiai szerveket segítettük mindenféle képzési támogatásokkal. A Sofia művelet keretében személyre szabott, célzott képzést nyújtottunk a libiai parti őrség számára. Nos, megerősíthetem, hogy ezen képzési programok keretében mindig foglalkozunk egy kurzus keretében az emberi jogok dimenzióival is. Az utolsó felvetett, nem években többször felvetett kérdés az a libiai szervek search and rescue, azaz mentési tevékenységével kapcsolatos. Nos, a libiai szervek a nemzetközi migrációs szervezetet, amely az ENSZ illetékes szerve, és a különböző ENSZ egyezmények értelmében 2017-ben az IMO nemzetközi migrációs szervezetet tájékoztatták a, a, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően. Ez egy egyoldalú nyilatkozat tulajdonképpen, amely létrehozza ezt az IMO ennek a Search and Rescue a létrehozását támogatta, hogy pontosan meddig tartanak ennek a földrajzi határai, illetve a nemzeti illetékes szervek jelölését, amelyek vonatkozó információt Nemzetközi Migrációs Szervezet honlapján mindenki bármikor megtalálhat. Ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy a régióval kapcsolatos nyilatkozat ügyében kétoldalú megállapodásokat kötöttek a szomszédos országokkal, Tunéziával, Egyiptommal, illetve Olaszországgal is. Máltával nem, mert meggyőződésük, hogy a kétoldalú mentési megállapodás, amelyet 2009-ben aláírtak Máltával, még most is érvényben van. Ez tehát a jelenlegi helyzet, ezzel kapcsolatban együttműködés és képzés ügyében Többet nem mondanék, mert a külszolgálat is képviselteti magát, majd esetleg ők bővebben szólnak erről, de megint csak azt kell hangsúlyoznom, hogy a képzés ügyében nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy igen, a robosztus mm, szűrő és kiválasztási eljárást hajtunk végre, akkor, amikor a libai parti őrség számára képzést nyújtunk. Ennyit szeretném volna dióhéjban elmondani, most pedig szívesen válaszolok tovább kérdésekre. Köszönöm szépen. Én a következőket javaslom. Hallgassuk meg a külügyi szolgálat képviselőit, Fiké urat, és utána a Nemzetközi Migrációs Szervezet képviselőjét, és aztán pedig Merino Lex következik, és utána pedig a többiek, hogyha ez mindenki számára elfogadható, és kérném a hozzászólókat, hogy próbáljanak röviden fogalmazni. Les, what is it, Sophie? Quickly. Just what... Sophie, mi a probléma? We didn't get an... Nagyon sok technokrata blablát hallgattunk meg, de a kérdést nem válaszolták meg. Nagyon egyszerű kérdéseket tettünk fel. Mit tesznek, hogy evakuálják az embereket, és mit tesznek annak érdekében, hogy az emberek ne ott legyenek, ahol életveszélyben vannak? Ennyi. Hogy lehet erre bonyolult választ adni? Igen. Értem. Az emberek közben elmennek. Oh, Sofia bizottság válaszolja meg a kérdést. Mi feltettük a kérdést. Here everyone. Azt hiszem, egy kicsit jobban meg tudjuk ezt szervezni, még akkor is, hogyha mindenki röviden fogalmaz, elég hosszú lesz az idő, amit eltöltünk. Én a következőt javaslom. Mit is javaslok? stick to the format, but what I... Tartsuk be tehát az eredeti formátumot, de ne legyenek hosszú előadások, kérem, tehát mindenki fogja rövidre a kulcs fontosságú pontokat, a fő elemeket mondja el. Mi tájékozódni szeretnénk a legfrissebb fejleményekről. A libiai helyzet elég komoly, és nekünk tudni kell, mi, mi az, amit önök tudnak, mi az, amit önök szerint nekünk tudnunk kell a legújabb fejleményekről. Úgyhogy nagy tisztelettel arra kérném a meghívott vendégeinket, hogy ne tartsanak hosszú előadást, hanem csak 4-5 percben foglalják össze a lényeget. Jó? Hiszen a többi többit ismerjük, és utána pedig biztos vagyok benne, hogy rengeteg lesz a kérdés, tehát majd a kérdésekre válaszolva a részletekbe tudunk bocsátkozni. Jó, úgyhogy akkor kezdjük Piké úrral, aki a külügyi szolgálat képviselet, képviseletében van itt. Tessék, kérem szépen a lényeget, legyen szíves, foglalja össze a javaslatról és arról, hogy mi történik. Thank you, thank you very much, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A lényeként a következőt mondanám, a, ezek a remek elbírálására szolgáló központok, ezek esetében folyik a munka, több dossziéről van itt szó, amelyek az elmúlt két-három évben ugye beindultak. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy bármi is lesz a regionális központokkal, annak mindig meg kell felelnie az átfogó megközelítésnek. A líbiai illegális migráció és menekült válságot nem tudjuk egy tolvanással megoldani, és ezért a következőkön dolgozunk. Szeretnénk meg a határigazgatást megerősíteni, kiépíteni az intézményeket és kiképezni a szakértőket emberi jogi aspektusokra is. Tudják, hogy ez mennyire instabil Líbia, és hogy milyen nehéz ez, hogy a déli területeken gyakorlatilag hadurak vannak, de ez a feladatunk. A második dolog, a szükséget szenvedett segítségre szorulóknak kell, hogy segítséget nyújtsunk. Tehát a menekültek Líbiában, és a fogvatartottak eh, Líbiában segítséget kell, hogy kapjanak. Mi a központokon belül segítséget nyújtunk, civil szervezetekkel, illetve ENSZ szervezetekkel együttműködve. A központok eh, felújításához is hozzájárulunk, eh, tisztálkodási lehetőséget is biztosítva, és így tovább minden szinten igyekszünk segíteni, ahol csak tudunk, ezt én el tudom mondani, a delegációkon keresztül is, de akkor is, amikor mi magunk járunk Tripoliban, ahogy egyébként éppen most zajlik ez a látogatás, aztán az önkéntes humanitárius alapon 35 ezer személyt vittek haza a hazájukba, és megmentették őket azok közül a szörnyű körülmények közül, amelyek között a központokban éltek. A harmadik dolog ugye a szervezett bűnözéssel szembeni fellépés, tehát az emberkereskedők és embercsempészek elleni fellépés. Ahogy mondják, 230 hajót semlegesítettünk, embercsempészek hajóiról van szó, és igyekszünk tájékoztatással is segíteni ezen a problémán. Az Európol segítségével információt osztunk meg, illetve szankciókat vezetünk be olyan bűnözők ellen, akik emberkereskedelemben, embercsempészetben érintettek. Tehát ezek a szankciók már életben vannak, és Szofi, még hozzá kell tennem azt is, hogy az emberkereskedők elleni fellépéshez az is hozzájárul, hogy a tengerből kimentett személyek ugye már nem az ő kezei között vannak, 300 ezer főt mentettünk eddig ki. A libiai migrációs problémát csak fenntarthatóan lehet megoldani, csak akkor, hogyha fenntartható a stabilitás és a biztonsági helyzet az országban, tehát ennek a kialakításában kell segítenünk, és ez a főképviselő asszony legfontosabb prioritása is. Nemrég vett részt a Palermoi Nemzetközi Konferencián, ahol ezek a hatóságok is képviseltették magukat, és ő elkötelezte magát amellett, hogy az EU mindentől terhető támogatást megad. Ez ugye az ENSZ alatt zajlott. Köszönöm szépen. Very much. Let's go. Köszönöm szépen. Patrice Széda következik, aki a Nemzetközi Migrációs Szervezet szakértője. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük a meghívást, eh, hogy ezt a nagyra becsült, eh, ehhez a nagyra becsült közönséghez szólhatunk. Eh, három-négy dolgot szeretnék elmondani a helyzetről, konkrétan Líbiáról és a migránsok helyzetéről. Az ország stabilitása. Ez aggaszt bennünket a legjobban. Tudjuk, hogy a humanitárius helyzet is elég súlyos, nem csak a migránsokat érinti ez, ez már több éve így van, tehát az emberek a saját hazájukban hontalanná válnak, és erről is beszélni kell csak hogy érzékeltessem a biztonsági eh, helyzetet jelenleg a helyi 253 fős személyzetünk munkájának köszönhetően tudunk egyáltalán jelen lenni az országban. Kilenc nemzetközi személyzet van jelen, ennél többet nem enged meg a helyzet, de reméljük, hogy újabb biztonsági keretek fognak megszületni, és akkor ezt ki tudjuk bővíteni, ezt a létszámot a jövő év elejétől. Tripoliból eh, működünk, illetve Szabából délen, és ott is eh, vannak eh, nemzetközi személyek, Bengázi, Misráta és Zvárá városokban is tervezzük a jelenlétünket, de minden a biztonsági helyzettől függ. Tehát ugye látták Misrátában és Bengáziban is a legfrissebb fejleményeket, tehát minden attól függ, hogy ez hogy alakul. A biztonsági tényezőktől sok függ, és mi, ami bennünket, illet úgy érezzük, hogy ez az az aspektus, amire prioritásként oda kellene figyelnie a nemzetközi közösségnek. A migránsokat illetően az ő visszatérítésük ugye a líbiai parti őrség által, Mm, körülbelül picit több mint 500 főről van szó, az év év évelejétől kezdve olyan 15 ezer főt mentett ki a libiai parti őrség, és ezt kell összehasonlítani az idei 22 ezer fő körüli érkezők számával Olaszországban, ugye tavaly május-júniusban tartottunk ennél a szintnél, tehát ez nagyon alacsony szám, viszont 100.268 főre emelkedett a tengerbe fulladtak száma. És láttuk Misrátában, hogy a migránsok megtagadták azt, hogy leszálljanak a hajóról. Nagyon sok különböző országból érkeztek, voltak bangladesiek is közöttük, és a legtöbben visszakerültek a, az őrizetbe, vagy a központokba. Az ország déli részén is próbálunk kutatást és mentést végezni a sivatagban. A sivatagi rendőrséget a libiai hatóságok létrehozták, és őket próbáljuk támogatni. Igyekeznek minél nagyobb földrajzilag, minél nagyobb területet lefedni. Ugye mi a határ Niger felőli oldalán már működünk, de ez is nehéz a biztonsági helyzet miatt azok a migránsok, akiket leszállítanak a hajókról, ugye visszaviszik visszakerülnek a központokba, és mi a UNHCR-ral együtt már több éve hangoztatjuk, hogy nem így kellene ennek történni, de még mindig ez történik. 26 ilyen központ van, amely működik, 10 az ország keleti részén és 16 az ország nyugati részén, és 5000 fő meghaladó a szám. Azért 2017-hez képest jobb volt a helyzet, ott egy nagyméretű humanitárius műveletet indítottunk, akkor 20 nem, 17 ezeren voltak. A szám egyébként változó, és azt is el kell mondani, hogy a profil is változik. Most több mint 2000-en vannak Eritreából, aztán szomáliaiak is vannak, tehát megváltozott a származási országok sora. A libiai hatóságok is elmondták, és a harmadik pedig az önkéntes evakuáció, ez nem lehetséges ezen emberek számára. Mi megpróbáljuk evakuálni azokat a migránsokat, akik hajlandóak hazatérni. Eddig 15 ezer emberről volt szó, akik a novemberben indított rendszer keretein belül hazamehettek. Az Afrikai Unió és az Európai Unió, illetve az ENSZ együttműködésének köszönhetően. Aztán azóta már 35 ezerre emelkedett a szám a nemzetiségek, itt is vegyesek Niger, Sierra Leone, Ghana, szubszaharai országok, de Pakisztánt és Bangladest is említhetném. És vannak olyan migránsok is, akik nincsenek fogva tartva, de hajlandóak hazamenni. Líbiában körülbelül 600 ezer migráns tartózkodik, tehát azok, akik nincsenek a központokban, szintén hajlandóak lehetnek hazatérni, hiszen a biztonsági helyzet őket is érinti. Az első evakuációt végre tudtuk hajtani Szebából, Líbia déli részéből, egy charterjárat vitt haza Lagosba több migránst. Most a kérdés az is, hogy hogyan tudunk a fogvatartás helyett más alternatívákat találni. Ez elég nehéznek tűnik. Igyekeztünk a líbiai hatóságokkal is beszélni erről, erről biztonságos helyszíneket igyekeztünk újra nyitni, megnyitni. Volt például egy egy gyermekes édesanyja, aki várandós volt, őt végül nem központba helyezték el, hanem egy ilyen biztonságos helyen, és végül sikerült Maliba evakuálni, hazájába evakuálni. És ez az utolsó dolog, amit mondani szeretnék, ugye a migránsok számához kapcsolódik, akik Líbiában tartózkodnak, meg kell érteni azt is, hogy ennek a 600 ezer főnek hatása van a munkaerőpiaci dinamikára. A legtöbbjük dolgozik, még akkor is, hogyha ne feltétlen szabályosan, és ezért a munkaügyi minisztériummal felvettük a kapcsolatot, konferenciákon, piacfelméréseken keresztül próbáltuk megfigyelni, hogy melyek azok az ágazatok, amelyek dinamikusak, és ahol a munkaerőt fel lehetne használni. Köszönöm, még mindig nem kezdődött meg az eszmecsere, mert a következő szakértőnkre kerül a sor. Ő a kutatási és mentés műveletekről fog beszélni, a Szarobmed műveletről, ugye a Földközi Tengeri Keresés és Mentés Ügyi Megfigyelőközpontról van szó, de most egyelőre arra kérem asszonyom, hogy csak a lényeget említse most, és később biztos vagyok benne, hogy a kérdésekben majd rákérdeznek a képviselők a részletekre. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen. Remélem, hogy segítenek a diák, hogy gyorsabban haladjunk. Lássuk akkor először is a hátteret. Um, is the fact that there currently are no monetary mechanism Egyelőre nincs semmiféle monitoring mechanizmus, ami a tengeri, ezt a földközi tengeri térséget lefedni. Egyre több migráns érkezik, fontos a tengeri jelenlét, főként azért, mert Málta és Olaszország bezárta a, a tengeri kikötőit, a Mare Nostrum mot nem folytatta Olaszország, ezért a proaktív mentésnek vége, és ennek a helyét a biztonsági missziók és a libiai partiőrséggel vetett együttműködés vette át. Az sértésekről érkeztek beszámolók egyre nagyobb számban az elmúlt évek, hónapokban, és a humanitárius segítségnyújtást, amelyeket a civil szervezetek nyújtanak, ezt jó néhány országban kriminalizálták. Ezt tehát alapvetően a háttér. Lássuk a szarabment struktúráját, ez kettős egyrészt, egy konzorcium, amely nemzetközi multidisziplináris kutatók, civil szervezetek és más tengeri migrációval kapcsolatos szervezetek konzorciuma, és egyszerre platform is, amely az érdekelt felek együttes erőfeszítéseit fedel le. Itt vannak azok a különböző szervezetek, amelyek 2015 óta aktuálisak, hiszen ezek szépen egyesével jogi problémák miatt nem nagyon tudják a működésüket folytatni. A Médecins Sans Frontières és az SS Mediterrane, a Proactive Open Arms ProMade, SME, Savatemo Maritimo, CIA Refugee Rescue, három ilyen monitoring szervezet van, Borderline Europe, Alarm Phone és Mare Liberum, és kettő jogsági szervezet, Global Legal Action Network és az AIR központ, és kutatóintézeteknek is van sora a Queen Mary Egyetem, amely egyébként alapvetően ennek a befogadója. is to set up an independent research led Mindenképpen egy független kutatás vezetett obszervatórium létrehozása a cél egy biztonságos digitális környezetben, amely gyűjti, tárolja e, és a megbízható adatokat eljutatja az érintetekhez. Úgy tűnik, hogy egyelőre ilyen nem áll rendelkezésre a legjobb szerepmethez hasonlós, az ENSZ egy hasonló kezdeményezése, amely másodlagos adatokon alapul, például a sajtó beszámolókon, a Sarubmet pedig csak primer adatokon alapul. Ez elméletileg egy olyan Research in Action mechanizmus létrehozását célozza, amelynek értelmében a helyben lévő szereplők a kutatókkal együttműködve tudnak megfelelő információkat nyújtani. Ez az alapvető elképzelés. Látsuk most a módszertant, Search and Rescue dokumentációt gyűjtenek a partnerek, megvannak a standard műveleti eljárások, hogy hogyan kell ilyen információkat, illetve bizonyítékot gyűjteni, ezt majd mindjárt egy pillanat múlva meg is mutatom, hogy a honlapon ez hol elérhető. Csak a tagok számára hozzáférhető az adatbázis, ez jó jelszóval védett, ez persze a front-end az publikus, és ez mindenki, aki érdeklődik számára elérhető vizualizált formában. Ezen adatok begyűjtését követően a különböző egyetemek kutatói elemzik ezeket, és a különböző tudományos folyóiratokban hozzák nyilvánosságra. A legutóbbi, legfrissebb ilyen volt a Marek Klauzum jelentés ezt különböző advokaci eszközre, jogi eh, célokra és más kezdeményezésekre használták eh, fel. A Global Legal Action Network Olaszországot például a Strasburgi Bíróság elé vitték pontosan azért, mert a Libiával folytatott együttműködése során nem tartották eh, a nemzetközi vizek refulma, non-refulma elvéhez magukat. A honlapunkra átérve itt láthatnak egy képet arról például, hogy a belső incidens jelentésünk milyen formátumban elérhető, milyen formátumban gyűjtjük ezeket az adatokat, hogyha mi tudnánk még egyet klikkelni, ez pedig a Szarob megy nyitólapja, alapvetően ide érkezik mindenki, akire rákattint az NGO partnereinket, a szer történeteket 2015-től 17-ig és a különböző mechanizmusokról, jogszabályokról, amelyek a tevékenységének a hátterét adják. Talán ennyit szerettem volna röviden, röviden elmondani. Természetesen kérdésekre válaszolok, amelyeket majd a kollégákhoz inkább irányítanék. Lássuk akkor ez a European Legal Action Service a szakvéleményévét kapcsolatban. Való a jogi vélemény alapvetése az, hogy területen kívüliséget nem élveznek ezek az alapvető ezek európai jogok. Például a Uniformed Sofia, vagy például a Frontex is eh, nemzetközi vizeken is eh, aktív. Ezt például tudjuk a különböző Libiával folytatott együttműködés beszámolóiból, vagy a HERA műveletből is. Tehát a 21-es eh, olyan az európai, tehát a 21-es bekezdése annak a bírósági döntésnek, amely egyértelműen az alap jogi karta alkalmazhatóságot illetően az is világos, hogy a szár rezsimet a nemzetközi jog szabályozza, de az Európai Unió az UNCLOS tengerjogi egyezményét ratifikálta, éppen ezért a 98-as UNCLOS cikk értelmében egyértelmű kötelezettségei vannak Question Második számú kérdésem, mit értenek a rescue, azaz a mentési műveleten, amit a libiai partjőrség végrehajt. Ez alapvetően szerintem nem felel meg mindig a definíciónak a Vivint Cargo esetben. November 20-án is láthatok, amikor 90 ember érkezett menekültként Eritreából, Szomáliából és Dél-Szudánból, amely mely országok a a menekült jogi kérelmek elismerésében tekintetében mindenképpen a táblázat eh, tetején szerepelnek, és könygázt, illetve más erőszakos eh, mó, eh, eszközöket vetettek be az Európai Bizottság szerint, tehát Líbia bármiféle módon biztonságos helynek minősül, biztonságos országnak minősül a, a különböző alkalmazandó jogi normák tekintetében. És a harmadik kérdésem, hogyha megengedik, még ezt vilem gyorsan elhadarrám, az az, hogy Líbia kapcsán önök szerint valóban az nemzetközi migrációs szervezet értelmében egy opera kapacitással kell ellene rendelkezni a Líbiának minden egyes mentés esetén. Líbia biztonságos helyet nem tud nyújtani. Azt hiszem, nem csak mi mondjuk ezt, a líbiai parti őrségről tudjuk, hogy a Search and Rescue kötelezettségeinek nem tesz eleget minden esetben, november 20-ai esetet már említettem, amely egy konkrét Livin teherhajó esetében egyértelmű bizonyíték az ellenkezőre. Az Európai Unió szerint lehet ez egy olyan search and rescue régió, amelyet az MRCC egész egyszerűen nem lát el, semmiféle keret és mechanizmus nem áll rendelkezésre arra, hogy ezt a search and rescue vagy mentési régiót valóban elássák a külszolgálathoz fordulva a Unifor partaszállási politikának változtatásáról nem beszélt. November 15-én nyújtották be erre vonatkozó javaslatokat. Gondolom az olaszországi partaszállásoknak akarnak véget vetni, amely a jelenleg életben lévő keret alapján így működne. Az MRCC-vel koordinálva döntenek arról, hogy mi a biztonságos hely. Hogyha ez valóban így van, akkor ennek az a következménye, hogy Líbia vagy Tunézia, amely a két potenciálisan ebben a, a helyzetben lévő ország a partaszállás és, és menekült ügyi szempontból biztonságos helynek és országnak számítana a külszolgálat szerint, és a Nemzetközi Migrációs Szervezethez fordulva az önkéntes visszatérítési mechanizmus, amelyet most be kell fejeznie lassan, mert 10 perc a hadarhölgyem. Igen, tényleg az utolsó kérdésem villám gyorsan és nagyon röviden. Alapvetően az embereket haza akarják vinni, de hogyha ezek az emberek valóban menekültek, és minden kritériumnak megfelelnek, akkor igazán haza nem vihetik őket Tunéziába, a többi régióba, az adott országban nem, mert ezeket a programokat befejezték, akkor pontosan mit akarnak tenni ezekkel az emberekkel, akiknek valóban, akik valóban nemzetközi védelemre szorulnak, és erre jogosultak. Tehát hova viszik ezeket az embereket? Köszönöm. Köszönöm szépen. Arra kérnék mindenkit, hogy most hogy is mondjam, hivatalosítsuk ezeket a kérdéseket. Akkor szeretnénk ezekre a kérdésekre majd választ kapni. Biztos vagyok benne, hogy a kollégák ezt szeretnék. Barbara Spinelli-vel fogjuk kezdeni a képviselők közül, utána Camelia Ernst, következik Stevens asszony is szót kért, Sargentini asszony, tehát akkor Barbara Spinelli parancsoljon. Everyone, yeah, everyone, everyone is on. Right, go ahead, we've got time. Difficile. Igen, köszönöm, elnök úr, nehéz szólni ilyenkor, eh, hiszen a lényegi kérdések, amelyeket én fel akartam tenni, már a Szerobmed képviselője által, vagy Szerobmed képviselője szájából el is hangzottak, meg is köszönöm az ő munkáját. Én minden egyes intézményt arra kérnék, aki most itt képviseltetve van, hogy hagyjanak fel a kettős beszéddel ebben a témában, és minden nyelvezettel, ilyenfajta nyelvezettel, amelyet használnak, és kérem, hogy nézzék meg ezeket a tragédiákat, amelyek a földközi tengeri térségben bekövetkeznek. Ismerjék el azt, hogy hatalmas um, problémában nézünk szembe, képtelenek a, a nemzetközi intézmények és az Európai Unió a helyzetet megoldani. Ez a képtelenség, ez döbbenetes az érkezők számáról beszélnek, arról, hogy ez csökken, és arról nem, hogy ezzel párhuzamosan emelkedik a tengerbe fulladtak száma. Aztán Líbiában a szártérségről beszélt is uh, Joletta, illetve a szervezet uh, adatbázisairól, a Nemzetközi Tengerügyi Szervezet adatbázisairól is beszélt, de hát egy ilyen zóna nem uh, működőképes, mert uh, Líbia nem írta alá a Genfi egyezmést, nincs menekült politikája, nincsenek uh, meg a kapacitásai ahhoz, hogy mentést, kereső és mentő munkálatokat végezzen, egyébként sem teszi ilyet. Tehát a kérdés az az, hogy nem kellene-e a libiai szárzónát fölfüggeszteni. Ami pedig az evakuációt illeti, ugye elhangzott, hogy a szükséget szenvedők kapjanak segítséget, de nem is tudom, ki mondta el, hogy ez nem igaz. A a UNHCR képviselője Grandi úr elmondta, hogy a UNHCR nincs még olyan helyzetben, hogy a saját központját meg tudja nyitni, bizonyos számú hazatérés már megtörtént, visszatérítés Niger felé, de ez csak akkor működik, hogyha az Európai Unió tiszteletben tartja a letelepítési, az átlepítési kötelezettségeket, és ezt nem teszi meg. És hát a, a börtönök, ezek a... Azt hiszem, hogy a jogi véleményben ez gyakorlatilag, mint hogyha valami normalitás lenne, így, így prezentálták ezt, tehát ez szükséges, ez normális, így beszéltek erről. Hát én itt azt hiszem abba is hagyom, mert biztos vagyok benne, hogy a kollégáim még szeretnének kérdezni. Jaj, még egy dolog. Én feltettem egy kérdést Mári Krisztin Verzsia nevében a bizottsághoz szóbeli kérdésé vált ez, és szeretnék ma választ kapni a bizottságtól. Nem egy ígéretet, hogy majd valamikor lesz válasz, jó? Mert nagy ígéreteket már kaptunk, de egyébként egy nagy nullát kaptunk a bizottságtól. Köszönöm. Köszönöm. <laughs> Akkor visszatérünk majd Vino úrhoz, hogy erre kitérjen. Szerintem ugye ő eredetileg ezt szerette volna, de nem baj, visszatérünk önre még. Akkor Cornelia Ernst legyen szíves. Köszönöm szépen. A szívemből szólt az utolsó hozzászóló, ezt külön köszönöm neki. Három megjegyzésem le, lenne. Először is azt mondanám, hogy valamikor, bármikor a bizottság és az itt jelenlévő képviselők, az Európai Külügyi Szolgálat képviselői igazán elsüllyedhetnének a szégyenben. Nem igaz, hogy nem szégyenkeznek amiatt, amit itt beadnak nekünk, vagy amit be akarnak adni neki. Nevezetesen azt, hogy legjobb tudásuk ellenére szörnyű dolgok történnek. Tehát egy kicsit nem szégyellik magukat, nem szólal meg önökben a lelkiismeret emiatt? Azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen fel vagyok háborodva szégyen Európa számára, szégyen mindannyiuk számára egyenként, akik itt ülnek, hogy itt hülyének néznek minket, és gyakorlatilag a humanitárius megközelítéspontnak a ír magva sincsen benne abban, amit mondanak. Azt szeretném tudni, hogy hogyan eh, kívánják megvalósítani eh, az EU menekültügyi politikát ezeknél a menekült felvevő pontoknál. Nyilván ismeretes önök számára, hogy a libiai partiőrség hogyan működik e, egy önjelölt államfő regnálása alatt, az észak e, libiai kormány regnálása alatt. Nyilván tudja, hogy elhagyja, ellopják az embereknek e, a javait, hagyják, hogy az emberek belefulladjanak a tengerbe. Ezt szeretném tehát önöknél tudni. Azt is mondták, hogy itt vannak ezek az ellenőrzött pontok, ahol nem kerül sor általános őrizetbe vételre. Hogyan kívánják ezt egyébként garantálni? Mi fajta alapjuk van ehhez? Milyen eszközeik vannak ehhez? Ezt szeretném tehát önöktől tudni. E, függetlenül attól, hogy egyébként én magam is szégyellem azért magamat, amit önök itt előadtak. Um, Kollégák, csak útmutatásnak mondom, hogy 13 órakor nem lesz több tolmácsolás. A válaszokat is meg kell, hogy hallgassuk ezekre a kérdésekre és azt a Robert képviselőjének a kérdéseire is, úgyhogy kérem mindenki legyen nagyon precíz, pontos, rövid. Stevens asszony. Köszönöm szépen. Szeretnék utalni arra a bemutatóra, amit a parlament szolgálata megbízásából készítettek és ahol kiálltunk az Ausztrál modell mellett, ahol is az utolsó tranzit országba visszaküldik a menekülteket. Én megerősítve érzem magamat abban az elben, amit eddig követtünk, ezáltal a tanulmány által megmentjük az európai vizeken e, szükséget szenvedőket, e, és fontos, hogy ennek során betartsuk a nemzetközi jogszabályokat hagyjuk nyitva annak a lehetőségét, eh, hogy harmadik országokban lévő befogadó központokba jutassuk el azonban őket. Teljesen legális, hogy eh, például libiai befogadó központokba fordítjuk vissza ezeket a hajókat. Fontos, hogy eh, a földközi tenger valamennyi partmenti országával együtt működjünk, és sokkal konzekvensebben, konzekvensebben kell fellépni, és meg kell akad, nem szabad, hogy az emberek és az emberkereskedők akadályozzák a parti őrségnek a munkáját. Európa fenntartja a nyitott határoknak a politikáját, mindenki, aki ide jut így vagy úgy, az megkapja a lehetőséget arra, hogy szociális jutatásokat kérelmezzen az Európai Unión kívüli központokat hozunk most már létre, azért, hogy ott az Európai Unió kívülről érkező menekülteket fogadjunk be, és ezt is a saját pénzünkből támogatjuk. Köszönöm. Thank you, Chair. Szergentini asszony, köszönöm elnök úr. Valóban szégyen teljes, hogy a jogi szolgálat szakvéleménye nem nyilvános, hiszen akkor megérteni az ember, megérteni mindenki, hogy pontosan mi szerepel ebben a dokumentumban. Amíg nekem igazán hiányzik innen az egészből az, hogyha Észak-Afrikában lennének ilyen biztonságos helyek, akkor teljesen logikus lenne, hogy ott partra szállnak emberek, ahol jól működő menekültügyi rendszer lenne, igazi, normális, rendes, eh, biztonságos helyek, és nem sokan eh, nem sokan ellenőrznék ezt. De lehetne az egészet, akárhogy forgatjuk ezt a szakvéleményt vagy a bizottságot, az nem választott a tényen, hogy Észak-Afrikában nincsenek biztonságos kikötők, nemzetközi tenger, európai vizek, akárhogy csűrjük, csavarjuk, nincsenek biztonságos helyek Észak-Afrikában a menekültek számára. A panamai zászló alatt hajózó hajó kapcsán, ahol a menekülteket végül erőszakkal szállították le a hajóról, hogy ez tendenciózus lesz? Hogyha például teherszállító hajók a földközi tengeren nem európai zászlók alatt hajóznának, hiszen ez megoldaná a problémát, akkor nem kell megmenteni az embereket és egy biztonságos kikötőbe vinni őket. Az, hogy ez a panamai hajó azt mondta a menekülteknek, hogy Olaszországba, Máltába mennek, miközben Misztrátába mentek, ahol autókat pakoltak ki. Ez nagyon feljó, és hogyha ez valóban tendenciózus, akkor bajban leszünk. Nem tudom, hogy ezen elgondolkodott-e már, de hogyha teherhajók, teherhajózó cégek ezt elkezdik csinálni, akkor igen komoly humanitárius problémával lesz dolgunk. A külszolgálat. Sajnálom, de szerintem az ember kereskedelem és az ember csempészet közötti különbséget. Van mind a kettő, de a smuggling és a trafficking nem ugyanaz. A kettőt jó lenne vagy szétválasztani, hogyha arról beszél, hogy emberkereskedő miközben igazából a csempészről beszél, tehát keveri a szezont a fazonnal, akkor nagyon nehéz lesz, elbeszélünk el egymás mellett, hiszen a definíciók nagyon fontosak ebben a vitában. A Nemzetközi Migrációs Szervezethez fordulva, a UNHCR-ra szeptemberben volt egy zárt ajtók mögötti tárgyalásunk. A holland miniszter levelét olvastam, ahol arról beszéltek, hogy a ion és a UNHCR-ral hogyan akarják ezt a partaszállítási platformrendszert valóban meg, végrehajtani, miközben az ártajtók mögötti szeptemberi ülésen, mint hogy önök is sokban lettek volna, sokat eset lettek volna az ügyben, hogy a tanács álma vagy rémálma megvalósításában hogyan segítkeznek. Jó lenne, hogyha tisztáznak azt, hogy most akkor ezen dolgoznak, avagy sem mert szerintem az IOM-nak és a UNHCR-nek nem így kellene együttműködni. Judit, egykor elmennek a tolmácsok. Utolsó kérdésem az elnök úrhoz. Van mód arra, hogy a jogi szolgálat véleményét ö, ö, nyilvánossá tegyük? mert igazából nem értem, hogy miért kellene ennek titkosnak lenni. Jó, mindjárt felszólok erre, tehát még egyszer mindenkit figyelmeztetek, egy órától a tomácsolás megszűnik, úgyhogy angolul folytatjuk majd. Ja, danke Claude. Köszönöm szépen, Claude. E bizottság semmibe vevésének tekintem azt, hogy menekülő emberek líbiai helyzetéről egy ilyesfajta jelentést írnak. Három konkrét kérdésem van. Az első kérdésem november 20-án a Livin konténerhajón menekülő embereket Líbia partjai előtt az akaratok ellenére arra kényszerítették, hogy elhagyják a hajót. Az IOM képviselője, ezt a Nemzetközi Migrációs Szervezet képviselője az a kérdésem, hogy nem volt -e lehetőségük arra, hogy a menekülőknek a biztonsága érdekében fellépjenek, felvegyék velük a kapcsolatot, és érdeklődjenek az ő aktuális helyzetükről. A másik kérdésem az, hogy tudjuk, hogy ezekben a befogadó, libiai befogadó táborokban rendszeresen meghalnak emberek. Vannak esetleg adataik a halál okát illetően, és hogy hány emberről van itt szó? Megvannak-e egyáltalán ezek a számok, és ezek honnan szerezhetők be? Köszönöm szépen. Nagyon komoly kérdések ezek, és elnézést kérek, hogy ennyire le kell rövidítenem az időt. Köszönöm szépen, Cecil Kienke következik. Grazie, Claude, anche Köszönöm szépen, Claude. Én is három nagyon rövid és konkrét kérdést fogok feltenni. Az első az a kapcsolatban, hogy 34 ezer embert evakuáltak, és hogy az előrelépés. Hát mi úgy látjuk, hogy a 34.004 személyen túl, akiket Líbiából evakuáltak, még többé-kevésbé 600 ezer fő van ott. Tehát érdekelne, hogy mi történik ezekkel az emberekkel a központokban és azokon kívül, mert azért a 600 ezer és a, az ő számuk között nagy különbség van. Aztán a szolidaritás. Nem lehet a szolidaritást feladni. Tehát amikor a hajók megérkeznek, és kényszerítik ezeket az embereket, ez olyan, mint a szemétlerakás, mint a, a orvosok határok nélkül szervezet, és így tovább ugyanígy bánnak el ezekkel az emberekkel. De az az igazság, hogy egy egész jelenséget befolyásol mindez, bűncselekményé teszik a szolidaritást. És érdekelne, hogy mi van a civil szervezetekkel, az emberkereskedelemmel, vannak-e pozitív eredmények az emberkereskedelem elleni harcban? Ha ismerik a személyeket, akkor miért nem tesznek valamit? és érdekelnének, érdekelne engem, hogy honnan jönnek ezek az általánosítások. Köszönöm szépen, egy utolsó kérdés Jurek úrtól, és utána pedig a panel angolul megadja a válaszait. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést. Hát a nemzeti jogszabályok érvényesek, azért a jogállamiságot azt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, a jogszabályokat tiszteletben kell tartani. Az Európai Parlamentben és itt a szakbizottságban is azt látjuk, hogy nagy nyomás nehezedik ránk a tekintetben, hogy szüntessük meg a határokat. A migrációs válság kapcsán méltóságra beszélünk, de hát a méltóság az pont azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk mások törvényeit, a társadalom szabályait, és ez a válság nagy mértékben Európai Uniós politikusok nyilatkozatainak az eredménye olyan európai politikusok nyilatkozatainak az eredménye, akik arra ösztönözték az embereket, hogy ilyen veszélyes migrációs döntéseket meghozzanak hogyha ez kisebb lett volna a múltban, akkor a probléma is kisebb lenne a jövőben, és azt jelenteni ez, hogy tényleg tudnánk támogatást nyújtani azoknak, akik valóban segítségre szorulnak, úgyhogy ne bátorítsunk senkit arra, hogy hagyja el az otthonát, hogy illegális migráns legyen. Én nem ítélkezek azok, ítélkezem azok fölött, akik szóltak, mert én csak arra ösztönöznék mindenkit, hogy megoldásokra figyeljünk oda, a problémát pedig igyekezzünk kordában tartani. Köszönöm, hogy az elnök, most pedig a választ adhatják meg a kollégák, a bizottság, az LKS és a többiek. Kérem, hogy mindenki fogalmazzon röviden. Nagyon nehéz ez a téma, Líbiáról van szó, és tényleg nagyon sok időt, energiát fordítottunk már erre. Mindenki a tapasztalatából beszél, mindenki sokat tud erről a témáról, így kérem, hogy kezeljék, és válaszoljanak a főbb kérdésekre. Először a bizottság. I have a number of uh, questions to reply. I try to, to give an order. First of all, uh, I would like to go back and then give a, a reply, which is not a promise, but I will try to, to uh,